Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, és javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, pontosan onnét folytatnánk, ahol félbehagytuk, nevezetesen a 16-os pontnál tartottunk, ez következik a napirendből, és ennek keretében hagyadja meg a véleményt alkotó jelentéstevőknek, Szeri Eszeja asszonynak azért, hogy elmondja a véleményét a demográfiai változások és azok következményei az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve témában. Ezt a Regi Szakbizottság számára készítjük ezt a véleményt, máskülönben a demográfiával kapcsolatosan mi magunk is készítettünk jelentést, módosítások születtek, és megadom a szót akkor a jelentéstevő asszonynak. Önje szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök. Ebben a szakbizottságban nagyon átfogó jelentés született a demográfiai változások témájában, úgyhogy ebben rövid véleményben csak a demográfiai változások jövőbeli kohéziós politikára gyakorolt hatásait taglaljuk. Ennek a véleménynek a, a, fő, a szelleme, meg a módosítók szelleme is úgy tűnik arra, arra utal, hogy a demográfiai változások és az időskori ö, és egyéb indikátorok a GDP-t ki kell egészítsék. Tehát az indikátorok szélesebb körét kell alkalmazni jövőbeli politikák meghatározásakor, mint a GDP. Több kompromisszum van készülőben, igyekszünk megtalálni a módját annak, hogy jó megfogalmazások szülessenek, tehát még nem véglegesek ezek, tehát nincsenek itt, de szerintem pozitív megoldás születik a kompromisszumok keretében, úgy érzem. Két módosítót szeretnék kiemelni most. A 31 számút, ahol az a kifejezés, hogy termelékenység nem váltható ki a hozzáférhetőség szóval, mert a kettő mást jelent. Teljesen mást. Bár értem én, hogy a két kifejezés egy éssel összekötető, de egymást nem válthatják ki. Aztán a 43-as módosító ahol az áll, felhívjuk a bizottságot, hogy a szociális, az általános ér, ö, érdekű szociális szolgáltatásokat garantálja a bizottság. Szerintem ez a szubszidiotás alá eső téma én értelemben nem helytálló, és hát a néppárt ö, részenkénti szavazást kért ebben a témában. Egyébként a többi módosító egybeesik a ö, vélemény fő csapás irányával, és ezért is köszönöm ezeket az inputokat. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattam. Merci. sont les collègues? Köszönöm szépen. Kollégákhoz fordulok, ki kíván hozzászólni e témához. Schröter asszonyt látom. De most kiment a teremből, úgy, úgy vélem. Timor asszony, aki nincs itt szintén. Nézem az árnyék jelentést tevőknek a listáját, nem sokan vannak jelen a teremben közülük Hát tulajdonképpen a asszonynak jelzem, hogy sokkal könnyebb ügy lesz ez, mint a single permitnek az ügye, ezek szerint. Tudom, hogy kora reggel van, de próbálom itt ébrezgetni az agyakat, hogy jelentkezzenek egyesek túl sok siker nélkül. Nem akarom itten eh, tulajdonképpen felburjázani az, eh, az szellemeket, csak a szavazásig szeretném az időt kihúzni. És azt mondjam, nem akar reagálni, nem? Hát ezt asszony, akkor nem tettek más, mint hogy gratuláljak önnek. És köszönetet mondanék a felvezetőért, továbbá emlékeztetem a kollégákat is arra, hogy az ön véleményéről április 13-a, illetve 14-én fogunk szavazni. Kedves kollégani, nem akar hozzászólni a jelentéssel kapcsolatosan? Nem? Sőt, asszony? Nem. Nem. Hát akkor kimondatotta nem. Akkor ennyiben maradunk. Kollégák, akkor javaslom, hogy használjuk ki a kávé szünetet, pihenésre mindaddig, ameddig nem kezdjük el a nagyon jelentős szavazásokat. A tolmácsoktól pedig elnézést kérnék, hogy tegnap este időn túl dolgoztattuk őket, miközben most pedig munka nélkül maradnak. Chers collègues, je vous propose de prendre... Nos, mindenkit felkérek arra, hogy foglaljon helyet, és folytatjuk munkánkat. Hosszú szavazásra kerül most sor a délelőtt keretében. Javaslom, hogy azonnal vágjunk a lovak közé, és a 17-es pontot vizsgáljuk meg. Az óra nem jár pontosan, azt mondjam, kivártam a 9 óra 30 percet egészen pontosan, mert én Kesztenek a jelentésével kezdjük, az Aktív Időskor Európai Éve, ez a címe a jelentésének, az egyes cikkel kapcsolatosan az M kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva a kettes székkel kapcsolatosan, a bevezetővel kapcsolatban egy N kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás jóváhagyva. Kettes cikk egyes pontja O kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Kettes pont, kettes P kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Hármas cikk, nem? Kettes cikk, hármas pontja, Q kompromisszum mellette, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most következik a 130-as módosító, amely kiegészíti a 2 per 3-ast szóbeli módosítóval a, jó, a, a jelentéstevő részéről, ezt megkapták írásban. 130-as módosítóral így módosítva szavazók mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. A 2 per 3-as után kompromisszum R betűre hallgat, mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. Most következik a 126-os módosító mellette, ez a profkasszonytól, ellene tartózkodás úgy látom, hogy jóvá hagyása került, jelentős mennyiségű tartózkodással, 3 per 1-es, S kompromisszum, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagyva hármas cikk, egyes bekezdés, kettes albekezdés, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Hármas albekezdés, U kompromisszum, U mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Négyes mellette V kompromisszum ellene tartózkodás jóváhagyva. Ezek után következik a dupla V kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Ezek után következik a 14-es bekezdés Kulturális Bizottság mellette ellene tartózkodás hagyva. Hármas bekezdés X kompromisszum mellette ellene tartózkodás hagyva. Most következik a 150-es módosító Kárbaszkurról, módosító szóbelileg a jelentős mellette, tehát a 150-esről van szó, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Következik a 19-es a régi részéről, mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, négyes cikk, Y kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Ezek után, negyes után következik a 20-as, a, mod, a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 21-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 5-ös bekez, cikk, 1-es bekezdés, 17-es a kulturálistól mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most a Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Következik a 156-os módosító Kessler utól, szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Következik az AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 151-es Thomas Mann részéről, ezt nem visszavonták elnézést, akkor következik a hatos cikk után, a 23-as a régitől mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Ezek után jön a 23-as jelentéstevőtől szóbeli módosítóval, ez pénzről, gubáról szól mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Következik a 22-es a régi részéről mellette, ellene hú, nem teljesen világos, mert rengetegen tartózkodtak, ellenőrizzük elektronikusan, kinek nincs itt a kártyája, szavazókártyája, akkor megnyitom a szavazást. Nos, a nagy frakciók túl nagy létszámban vannak jelen, egy eh, PPS-t eh, is, egy PPS, egy szocialistát is, egy néppártos és egy szocialistát is. Á, makacsok a szocik. Na, akkor én visszavonom a fenyimet. Így akkor rendben van minden, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 8 mellette, 3 ellene, 44 a tartózkodás. Hát igen, nem igazán észszerű mindez, tehát jóváhagyásra került. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 158-as Bakútól mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 159-es mellette, ellene tartózkodás elvetve. A címmel kapcsolatosan 25-ös módosító záboroszászonytól mellette bocsánat, okafogyottá vált. Preambulum bekezdések után ö, mellette a rapportőrnek a jelent, ellene tartózkodás jóváhagyva. A régi egy mellette ellene ellenőrizzük. Hát tömegesen visszajött a néppárt, ez így nincs rendjén. Egy néppártos lépjen már vissza. Természetes kiválasztódás révén akár nagyszerű. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 4 ellene, 17 tartózkodás jóvágyásra került. Kettes régi mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Preambulum bekezdéseknél, vagy ellenőrizzük? Azt, igény, azt igénylik? nem nagyon lelkesen nyilvánultak most meg, úgy látom. Jó, jó, ellenőrizzük, mert hát intellektuálisan így lesz kielégítőbb a megoldás. Tehát a kettes végéről szavazunk, megnyitom a szavazást. A néppárt megint nagyon tömegesen van jelen. Így most már rendén vannak a dolgok, lezárom a szavazást. 24 mellette, így teljesen világos, hát jóvágyásra került. Hármas preambulum bekezdés A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 27-es mellette ellene tartózkodás jóvágyva régi hármas mellette ellene tartózkodás jóvágyva négyes kompromisszum, B kompromisszum mellette tartózkodás jóvágyva 30-as módosító mellette, illetve nem okafogyottá válik ez, mondja az elnök, és a tízes régiről szavazunk mellette, ellene tartózkodás egyértelműen elvetettük. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Ugrunk egyből a 43-as módosítóra, illetve az okafogyottá válik, éppen ezért az 50-es módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elvetve. 52-es Kupakis úton mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 4-es mellette, ellene, tartózkodás mm, nem egészen világos. Szavazzunk, ellenőrizzük. Tehát a négyest ellenőrizzük a jelentés tevő részéről született ez. Nagyszerű. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 42 mellette, így teljesen világosak a dolgok. Most az 54-es következik mellette, ellene, tartózkodás, jóvajtók, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás jóvahagyva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elvetve. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás 4-es régi mellette, ellene tartózkodás jó elvetve. 60-as, Runzuli mondja, visszavonja? Köszönöm szépen. Én és Báldászára kolléga is visszavonjuk a 60-as módosítót. A 60-as visszavonásra került tehát, és a 61-es is visszavonásra került? Nem, nem, azt megőrzöm. Akkor 61-esről szavazunk. Rozuli hogy is Baldaszárat mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Tehát a 61-esről végzünk elektronikus szavazást most. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 24 ellene nem került jóvágyásra. 62-es Kánboch módosító mellette, ellene tartózkodás elvetve. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 65-ös mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás, ez nem egyértelmű, ellenőrizzük, 67-esről szavazunk, Mindenki szavazott, 20 mellette, 24-en elvetették, elvetettük, G kompromisszum, G mellette ellene tartózkodás jóvágyva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvágyva, hát most egy, ö, mellette ellene tartózkodás jóvágyva. A 74-es összhangban van, ki van mellette, ellene tartózkodás elvetve. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Régi hetes mellette, ellene tartózkodás elvetve. 77 mellette, 77-es Thomas Mannútól A kérdés az, hogy a 151-est jóvá hagytuk-e, vagy sem. Nem, nem ez történt, hanem visszavonásra került. A, akkor a 75-ös is visszavonásra került. 76-os foz If Amendment ez is okafogyottá válik, kérdezem? Lambert asszony, hogyan látja a dolgokat? Bon. Bon. Alors, le 156 est adopté, donc... A 156-os jóvágyasra került, tehát Vált ez a dolog. 9-es a jelentéstevő részéről. De a kérdés az, hogy a 23-as jóvá jóváhagytuk-e vagy sem. Mint hogy jóváhagytuk, szavazunk a 9-esről. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Jóváhagyva. 15-ös kompromisszum, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 81-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 82-es mellette a jelentéstevő támogatja végül is, tehát 82-es vagy mellette ellene tartózkodás nem biztos, hogy mi lett a kimenetele a dolognak. Ellenőrizzük a 82-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 24 ellene nem került jóvágyásra. 83-as. Runcúli asszony, öni a szó. Come sopra ritiro a nome Ugyanúgy, mint az előbb, a saját és Baldassar kolléga nevébe visszavonom ezt a módosítót. 85-ös mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, elkompromisszum kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, régi kilences mellette, ellene, tartózkodás elvetve. És szavazunk az egész jelentésről, tehát a módosított jelentésről szavazunk, de egyből elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 44 mellette. Ö, nem volt ellenszavazat, és nem volt tartózkodás sem várjanak, várjanak, még nem zárult le a folyamat. az így módosított jogalkotási ö, határozattal kapcsolatban ugyanilyen szavazatot folytatunk? Igen? Nos, hát akkor most már mondhatjuk azt, hogy így mehet tovább az ügy. Gratulálok a jelentéstevőknek. Javaslom, hogy módosítsuk a sorrendet, mert a Költségvetési Szakbizottság türelmetlenül várja a javaslatainkat a EGF, IGF-fel kapcsolatosan a 20 8 és 29-es pontot előre veszük, tehát a globalizációs alkalmazási alapnak, a mobilitásának a kérdését, amennyiben nincs ellenvetés. A 28-assal kapcsolatosan ö, jelzem a következőket. Ezt a Baksa Métának az utolsó lapjain ö, találhatják valószínűleg meg, de az is lehet, hogy ez egy külön lapon szerepel, mert utolsó percben egy szóbeli módosító született. Ezt kellett... Ezt... Alors, attendez, pour pas qu'on perde trop de temps, sur le... A 28-assal kapcsolatosan, hogy időt nyerjünk, mondanám a következőket, de senki ne pánikoljon. A 28-assal kapcsolatosan megkapták a szavazó listát. A 28-asról szavalunk. Az Európai Globalizáció Alkalmazkodási Alap mobilizálása a cseh köztársaság esetében az Unilever esetéről van szó. Így néz ki a lap, amelyet kaptak. Ezen pedig egy szóbeli módosítót találnak. A Unileverrel kapcsolatosan. Vous avez des idées ce matin Eh bien oui, mais donc le femme, il faut toujours le mettre en ligne. Est-ce que tout le monde est prêt à voter Mindenki kész a szavazásra? Ezzel a levéllel kapcsolatosan, levéltervezetről van szó, amelyet a munkacsoport megvizsgált. Kaptak egy szóbeli módosítást a képviselők most. Angels úr támogatja ezt, a néppárt részéről, a liberálisok részéről Herkin asszony támogatja, az öldek biztos vagyok benne, hogy egyetértenek ezzel, és én is támogatom ezt a S és D nevében, és Figueredo asszony továbbá nagyon-nagyon örül, nagyon boldog ettől a szóbeli módosítótól. Javaslom tehát, hogy bocsássuk szavazásra egyből elektronikus módon a teljes levelet az így módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 46 mellette, egyhangulag mellette szóltunk. Köszönetem. Bocsánat? Bönelményes úr, hagy emlékeztesek arra, hogy ö, demokraták és liberálisok, ez a pontos neve a frakciónknak. Demokraták és liberálisok a névre hallgatok, Valóban, mert hogy szinte az összes frakciója az Európai Parlamentnek a demokrata és a liberális szellemben dolgozik, és a ezeket az eszméket. Vagy a 29-es napirendi pontra térünk most, az Európai Globalizációs Alkalmazása Alap mobilizása Lengyelország esetében mellette, ellene tartózkodás, ugyanez a kimenetele a szavazásunknak. Köszönöm szépen, a két levelet átadom akkor a Költségvetési Szakbizottságnak. Lehetővé teszi mindez, hogy most tovább lépjünk, és a 18-as pont következzék.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 18-as pont. Nagyja Ivis asszony tervezetéről van szó, jelentésről. Európai Szakérdési Együttműködés az Európa 2020 stratégia támogatására. 19-es módosító, Papadopoulou asszony részéről mellette ellene tartózkodás. Hendel úr. Entschuldigen Sie. Äh, Elnézésüket kérem, hogy a szavazás előtt meg kell, el kell mondanom valamit. A listába bekerült, hogy a GUE elfogadja a kompromisszumok teljes egészét. Közöltük ugyanakkor, hogy az összes kompromisszumot kivéve a gét nem tudjuk támogatni. Nagy különbség, ezt szerettem volna tudatni önökkel. Rendben. Akkor a GUE frakciónak a hozzájárulását a jelentéssel kapcsolatosan összességében visszavonjuk, kivéve az E. Az E kompromisszum kivételével. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 26-os a kulturálistól ezt jóváhagyottnak tudjuk tekinteni, akár csak a kulturálisnak a 9-eset, hát 3-as a nőbizottság mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 22-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 23-as mellette ellenőrizik a 22-essel kapcsolatosan? Rendben. Ez biztosan igaza lesz. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 21 ellene. Mit vannak? 23-as mellette ellene tartózkodás elvetve. 24-es mellette, 24-es törlési ellene tartózkodás elvetve. B kompromisszum mellette ellene jóvá, tartózkodás jóváhagyva. 30-as mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 31-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. 32-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. 33-as mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Az imkótól a 9-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Imko 3-as mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 36-os, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elvetve 37-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 38-as, oka fogyott 39-es, Grüni azt, hogy még további módosítókat terjeszt elő, tehát 39-es mellette, ta, ellene tartózkodás jóvágyva 40-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. 41-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Imko 4-es mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 44-es mellette ellene tartózkodás elvetve. D kompromisszum, Dániel, nem visszatérünk a 44-esre, ellenőrizzük a 44-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 21 ellene, elvetve tehát. D. Dániel kompromisszum, valóban igazuk volt, ellenőrizni kellett, de D. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás hagyva, egy a fám mellette, ellene tartózkodás elvetve, kettő mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, 18 a kulturálistól jóvágyottnak tekinthető, 15-ös a nőbizottságtól mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, 48-as mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, 49-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Imkótól a 11-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. 13-as a Imkótól mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 52-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, és furának is tűnik a kimenetele a dolgoknak, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 25 mellette, 18 ellene, jóvágyasa került. 53-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 50-es okafogyottá vált, 51-es is, jön az 54-es, 54-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 56-os szóbeli kiegészítővel mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 57-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 6-os a fámtól, mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 58-as mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 59-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 60-as mellette ellene tartózkodás elvetve. 61-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 63-as mellette Hendel úton ellene tartózkodás elvetve. 62-esről szavazhatunk mellette, ellene, tartózkodás elvetve jóvá hagytuk 14 a számtól mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 64-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva e kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 9 a fámtól mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 67-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 12, tehát F kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 8 a fámtól mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 74-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 75-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 76-os mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, 78-as mellette, ellene, tartózkodás elvetettük, de azért ellenőrizzük, ellenőrizzük a 78-ast, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 24 ellenne, valóban elvetettük ezt, 79-es mellette, ellene, hogyan? ha megszavazza a bizottságunk, a szakbizottságunk, akkor ez a szakbizottságunk az álláspontja lesz, és nem 79-esről szavazunk közben, mellette ellene tartózkodás és nem Grúni asszonynak az álláspontja. FAM 7-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. Imko 1-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 82-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 83-as Ungureanu úrnak a részéről mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 84-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 85-ös mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 86-os mellette, ellene tartózkodás jóváhagytuk 87-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 88-as mellette, ellene tartózkodás elvetve. 89-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 13-as fám mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 12-es az imkottól, szóbeli módosítóval a zöldek részéről, senki sem ellenzi, akkor így módosítva szavazzunk róla mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 90-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 96-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 95-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 97-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 98-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Így kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. az Imkónak a bizottsága 8-as mellett ellene tartózkodása, vagy a kettes Imkó mellette ellene tartózkodás jóváhagyva J kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva hetes Imkó mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 106-os Pupakis úr részéről szóbelivel mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 107-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 12-es fám mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 108-as a jelentős részéről mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 109-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagytuk 110-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva szám 10-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, IMKO 5-ös mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, IMKO 6-os mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, kulturális bizottságtól a 22-es 23-as jóváhagyottnak tekinthető 112-es, tehát a 112-es követ, nem 111-es helyesbít az elnök, mellett ellene tartózkodás jóvágyva, most jön a 112-es, mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 113-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, ötös a fámtól mellette, a 113-asról szavazunk most elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 24 ellene, önnek igaza volt, nem került jóvágyása. Most kerüljön akkor a, négy, az ötös a fámtól mellette, ellene tartózkodási jóvágyva 114-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 11-es fám mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 115-ös mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 1-es turunen mellette, ellene tartózkodás jóvágyva K komprimisszum 1-es, például mellette ellene tartózkodás jóvágyva a. A fámbizottságtól mellette ellene tartózkodás jóvágyva, B. Ö, mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 8-as mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 9-es mellette ellene tartózkodás jóvágyva, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, M kompromisszum egy mellette ellene tartózkodás jóvá hagyva, most pedig a 16-os jön mellette, ellene tartózkodás hagyva, a 17-es mellette, ellene tartózkodás hagyva, a 18-as mellette, ellene tartózkodás hagytuk. most pedig a záró szavazásra kerül sor elektronikus módon. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 43 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálhatunk a jelentéstevőnknek. Jutta Steinrück. Steinruck féle jelentős területet fogjuk szavazni. Mozgásban az ifjúság, erőpöktetési és képzési rendszerek javításának kerete. Egyes. A. Kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes bekezdés C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. d kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük ellenmér kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A kettes bekezdés után F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas bekezdés G mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A hármas után 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Négyes bekezdés. H. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A négyes bekezdés után jön az I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. négyes bekezdés után. 65-ös mellette, 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös bekezdés J mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az ötös bekezdés után két azonos módosító a 90-91-es mellettük, ellenük tartózkodók elvetettük. Ötös bekezdés után következik. Hatos bekezdés, 96-os. Line, az, hogy mellette, ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezzel nézzük meg, ellenőrizzük a 96-os módosító sorsát. Lezárom a szavazást. Lezártuk. 32 mellette, 14-en ellene szavaztak. Elfogadtuk tehát. Következő a K kompromisszum. Az kiesett, okafogyottá vált. Úgyhogy is bekezdés. 107-es Steinbrück féle mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 108 mellette, ellene. 108-as mellett kiszavaz. Ellene, tartózkodók. 110-es Pupakis mellette. Igen, a 96-os lesz, levette az egész K kompromisszumot. Igazuk van, szavazzunk mégiscsak. Elnézést, igaza van a kollégámnak. 106-os Gönzkinger, amely egybeesik a 96-os linféle módosítóval, tehát 106-os mellett ellene tartózkodók, világos többséggel elfogadtuk. 110-es Pupakis, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. El, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Maradok. 122-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egy pillanat. Szerintem a helyzet ugyanaz itt most, mint az imént volt. Mint a 121-esnél. Bach-féle módosító. 121-es mellett kiszavaz, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 123-as Pupakis mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A nyolcas után 134 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 137-es utána jön majd. 9 bekezdés Nóra kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most akkor a 9 bekezdést követően az ó kompromisszum a szabadás tárgya mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. ...152-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Pupaki 153-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 137-es az okafogyott, 10-es bekezdés, 163-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kompromisszum mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 11-es bekezdés után a 172-es, Jotova féle módosító, szóbeli, ellenvetés nincs, bocsássuk szavazása mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 173-as Steinbrück féle mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. R kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 117-es mellette, 107 ellene tartózkodók elvetettük. 178 mellett ellene tartózkodók elvetettük. 179 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 181-es okafogyott, 182 és 183 együtt mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 184 mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, de ellenőrizzük a 184-es géppel. néppár tömegesen szavaz. Lássuk az eredményt. 28 mellette, 18 ellene elfogadtuk. 185 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 186-os mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. A teljes szövegre végszavazást elektronikus módszerrel. Tartunk géppel. Én nem is szavazhatok. Tehát ez mindenkinek a maga baja. Nem tudjuk megoldani. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a voksolást. Mindenki jön lekérem, aki áll. Tehát lezártuk a szavazást, masszív többséggel elfogadtuk, gratulálok, 41-en mellette szavaztak, 4-en ellene, senki sem tartózkodott, gratulálok a vélemény előadójának. Nous au point 20. Következik a 20-as pont, Eszeje asszonynak a jelentés tervezete vélemény formájában innovatív Unió Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően. Alors, paragraf 1, compromis A. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hatos mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás jóvágytuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás jóvágyva, B. Barbara kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 12-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 13-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 14-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva C kompromisszum Cecil mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 18-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 19-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 20-as mellette, ellene tartózkodás hagyva. Nem, ellenőrizzük, a 20-ast ellenőrizzük, nem okoz gondot. Lehet, hogy csak úgy begerjedtem a ritmusommal. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 23 ellene. Önnek igaza van. Elvetve. 21-es két részben a ver, a green szó nélkül fogjuk szavazni először is. Ki van mellette a greenek nélkül, a zöldek nélkül, úgy mondtam. Mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Ki akarja hozzátenni a zöld, a green szót? Ki nem kívánja hozzátenni ezt a szót? Ki tartózkodik? Szóval a zöld szó, illetve a zöldeket beépítettük ide. Ellenőrizzük? Jó, rendben. Én zöld, a zöldekre szavazok. Mindenki szavazott? 21 mellette. Mindent megtettem pedig. 21 mellette, 24 ellene. Helmer úr. Elnök asszony, nem szívesen bírálom, de az egész szavazás során figyeltem. Azt mondtam mindig, hogy mellette körülnéz, aztán lenéz a papírjára, és azt mondja, ellene. Tehát aki ellene szavaz, azt nem is látja ő, mert a papírját studírozza. Tehát sokszor sok igen van, ám sokszor sok nem. Most két példa volt egymás után rögtön, amikor úgy döntött, hogy mellette szavaztunk, aztán gyorsan mondta, hogy ellene is tartózkodok. Talán udvariasság gyanánt, a szakbizottsággal szembeni udvariasság gyanánt, amikor ellene mondja, azt mondja, ellene, akkor nézzen is körül legyen szíves, hogy lássa, ki emeli fel a kezét. Nem csak, hogy kötelességet vállalok arra, hogy nézni fogom a termet, akkor, amikor ellen szavazatok születnek, hanem ennél tovább megyek, és amikor jön a dékompromisszum közben, mellette ellene tartózkodás jóvágyva 4-es paragrafus után 26-os, 26-os két részben Eszély asszony szó. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Hiba van a szavazó listán. Rossz módon van részenként szedve. Úgy kéne szétszedni, hogy addig a szobáig felhívja a bizottságot, hogy a kilenc fő kompetenciát vegye bele a környezetvédelemmel kapcsolatban. Itt a vége. Tehát nem a közepén, hanem a, a bekezdés második felében húznák meg a vonalat. A néppárt szavazó listája pedig úgy kéne kinézzen, hogy plusz és mínusz a két része vonatkozom ezen részek szerint. Javaslom, hogy két része bontsuk a módosított az első részre és egy második részre, és most itt az el, néppárt az első részt támogatja, a néppárt és a második része. A többi frakciónak az álláspontját pedig nem tudom ismertetni, mert nem ismerem, és nem is kérek senkit arra, hogy most ezt nyilvánosan fogalmazza meg. Az első rész, tehát meddig is tart ez? Addig a szóig, hogy a szociális partnerek, amit megkötöttek 2002-ben, ki támogatja az első részt, jóvá hagyva ami pedig a szöveg többi részéről vonatkozóan mellette ellene tartózkodás, és fenntartom a szememet, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A második részt nem hagytuk jóvá. 27-es mellette ellene tartózkodás a 28-as mellette, ellene tartózkodás hagyva 29-es mellette, ellene tartózkodás hagyva E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás hagyva 32-es mellette, ellene tartózkodás hagyva 33-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 34-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva Liber úr ellene volt. 35-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 36-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 37-es mellette ellene tartózkodás, de inkább ellenőrizzük, tehát a 37-es Schröter módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elvetettük 38-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 39-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 41-es mellette, 40-es mellette, ellene tartózkodás jóvá, most jön a 41-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 42-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig az egész szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 45 mellette egyetlen ellenszavazat és tartózkodás sem volt. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Most pedig következzék a 21-es napirendi pontunk. A költségvetési felület megerősítéséről szól ez a jelentés kettő módosítót kaptam, Figueredo asszony és Mandel és Timmel asszony, illetve Löerik, Zimmer asszony és Löerik tette, tette, 63-as és 64-es együtt szavazok mellette, ellene tartózkodás elvetve. a szöveg egészével kapcsolatosan szóbeli módosítóról szavazok mellette, ellene tartózkodás, tartózkodás jóváhagyva a kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 16-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 85-ös szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 17-es mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 18-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 20 ellene, jóvágyva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. G kompromisszum Gábor mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva 21-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 22-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük inkább. Mindenkinek volt ideje szavazni? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 21 ellene, négy tartózkodás nem került jóvágyásra. 24-es mellette elnézést, a 24-es lefedve, tehát a kompromisszumos megoldást elvetettük, tehát a 88-asról kell szavaznunk, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 23-as mellette ellene tartózkodás, de ellenőrizzük a 23-ast. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 6 ellene, jóvá hagyva, a 89-es pedig okafogyottá válik, a 24-es is okafogyott, és, és, és következik a 25-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Ellenőrizzük a 25-öst akkor. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek volt ideje szavazni? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 22 ellene, egy tartózkodás nem lett jóváhagyva. Következik, következik, a 90 91-es, 91-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. És akkor az I kompromisszum e mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 27-es mellette ellene tartózkodás elvetve. Jó, jó, ellenőrizzük a 27-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 23 elvette, tehát valóban elvetettük. 95-ös, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 95-öst. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 5 ellene egyértelműen jóvá hagytuk. J kompromisszum mellette. Hendel úr. Frau Präsidentin. Elnök asszony. A J kompromisszum alatt Tommal és Gabriela Zimmer neve szerepel. Minket nem kérdeztek meg e kompromisszum felől, kérjük, hogy törjék a nevünket emiatt. Yes, yes, we can. um, Monsieur, Händel. Euh, uh, Handel. úr, kicsit meglep az, hogy azt mondja, hogy nem kérték a véleményüket, de tudomosan veszem, hogy azt kéri, hogy vonják vissza, mondjuk vissza ezt a kompromisszumot, a liberálisok támogatják ezt, és Kázá úr a néppárt esetében szintén támogatja a J kompromisszumról, szavazunk mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva következzék most 97-es mellette ellene, ellene tehát, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 24 ellene, nem került jóvágyásra. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 31-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva M Mária kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva Nándor kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az ó kompromisszumos módosítót. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, tény is való, hogy nem hajtuk jóvá. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elvetve 107-es, 107-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 36-os, illetve az le van fedve, az lefedett 108-as, szintén lefedett már, 37-es következik mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 109-es őri úttól, mellette ellene tartózkodás elvetve, 38-as, vagy szavazzunk a 38-asról. Jó, hát ellenőrizzük a 109-eset. Mindenki szavazott? A 109 109-esről szavazunk, Helmer úr. A 109-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 26 ellene elvetve. 38-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Száz tizenegyes szóbeli módosítóval Krajcmen úr részéről mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 40-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva 41-es mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Bocsánat, a 41-esről. Szavazunk, lezárom a szavazást. Huszonegy 22 mellette, 21 ellene, kettő tartózkodás, nem 21 van mellette, elnök asszony, 21 van ellene, 22 mellette, kettő tartózkodás, tehát jóvágyása került P kompromisszum, Péter kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 43-as mellette ellene tartózkodás jóvágyva 45-ös mellette, 45-ös tehát mellette, ellene tartózkodás elvetve. R kompromisszum mellette elvetve a 45-ös. Nem, ez teljesen világos. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 45-ös okafogyottá válik, mondja az elnök, 48-as következik, mellette, ellene, tartózkodás elvetve. De ellenőrizzük a 48-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, elvetve. 116-osról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. Illetve jóvágyva, jóvágyva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elvetve az 50-es, de ellenőrizzük inkább. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 mellette, 5 ellene, jóvá hagyva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 118-as mellette, ellene, nem egyértelmű, jobb, ha ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 24 ellene nem került jóvágyása, ez kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 54-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. T. Tamás kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvahagyva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás hagyva. Hatvanas mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Bocsátot kérek, az 58-asról is szavaznunk kell, ki támogatja az 58-ast ellene, tartózkodás elvetve visszatérünk akkor most a, a 127 es őri utat, mellette ellene tartózkodás elvetve. 60 jó, a 127-est ellenőrizzük rendben. Tehát az 127-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Akkor a szavazás lezárva. 19 mellette, 27 ellene elvetve. A kettes, illetve várjanak csak, az egyesről is szavazhatunk, egyes módosító mellette, nem, bocsássanak meg, a 61-esről szavazunk először is. 61-es mellette, ellene, tartózkodás hagyva. Most következik az egyes a jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás hagyva kettes mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 66-os szóbeli 66 os Gigold úr részéről mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Hármas mellette ellene tartózkodás jóvágyva. négyes mellette ellene tartózkodás jóvágyva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 10-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 11-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 75-ös mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. D. Dániel kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagyva 77-es Öri úton mellette, ellene, tartózkodás elvetve, a 14-es következik mellette, mégsem az elkompromisszum, elkompromisszum mellette ellene mellette, tehát az elkompromisszumra szavazok mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. És most következik a zárószavazás, elektronikus úton szavazunk mellette, illetve hát elnézést, elektronikus a szavazás, tehát nem kérdezem. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35 mellette, 2 ellene, 6 tartózkodás. Most pedig jön a második szöveg. Köszönöm szépen. Ez pedig Kázeónak a jelentése, a témája pedig a túlzott hiányoknak a kezelése. Három azonon módosítóról van szó, a 20-21-es, 22-es mellette ellene tartózkodás elvetve. Kis asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt akarom elmondani, hogy az a kompromisszumot támogatjuk a liberálisok részéről mindenképpen. Merci beaucoup de cette précision. Donc... Euh, Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Lőerik úr is megkapja a szót. Csak azt szerettem volna jelezni, hogy a nevem szerepel a kompromisszumos módosítóknak. Ez egy kis technikai hiba, nem voltam részese a dolognak. Rendben, ezt figyelembe vesszük, mondja az elnök asszony, az akompromisszumos megoldás akkor okafogyottá válik, illetve a liberálisok ezt javasolják, de azt hiszem akkor ez így most világosá tette a dolgokat liberálisok és demokraták névre hallgatunk. ha nem a szavazás közepette lennénk, akkor egy anekdotát mesélnek el önnek, de majd a szavazások után fogom ezt megtenni éppen ezért. Tehát ott tartunk, hogy szóbeli módosítót kaptunk, erről szavazunk, hogy horizontális szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most jön a 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 30-as módosító Gigel részéről még pedig részenkéti szavazással. Est-ce que ça perturbe beaucoup les groupes nagyon megzavarná a frakciókat, hogyha a fordított irányba szavaznánk, mert a logik azt kívánná, hogy ne így deljünk el. Tehát, tehát a szöveg egészéről kellene, hogy szavazunk. A, the ratio of debt reduction shall be reviewed every three years nélkül, tehát ezen mondat nélkül szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. És akkor így oka fogyottá válik, illogikusá válna a többi. Il faut regarder le texte. Monsieur Giggle, est-ce que vous savez s'il reste du... Giggle, Giggold úr, tudom, hogy logikus marad a szöveg egészen így? Akkor a szöveg többi részéről szavazunk mellette. Alors nous votons juste la partie de... Akkor csak a the ratio of debt prediction shall be reviewed every three years. Szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás Elvette. 28-as mellette ellene tartózkodás elvetve, 29-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 8-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 31-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, elvetve, elvetve. 32-es részenkénti első részről szavazunk, the commission egészen addig, hogy and to the council ki támogatja a 32-es első részét. Mellette ellene tartózkodás jóvágyva szavazunk a szöveg többi részéről. Mellette ellene tartózkodás elvetve. 33-asról szavazunk, mellette, 33-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 34-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 35-ös mellette ellene tartózkodás elvetve. A demokraták és liberálisok és a kompromisszum kapcsolatosan mellette ellene tartózkodás jóváhagyva B kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve 11-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 41 egyes mellette ellene tartózkodás elvetve 12-es mellette ellene tartózkodás jóvágyva 42-es mellette ellene tartózkodás elvetve 43-as mellette ellene tartózkodás elvetve 13-as mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 14-es, nem, 44-es, 44-es mellette ellene tartózkodás elvetettük. 14-es a jelentéstevőről től mellette, tehát a 14-esről szavazunk, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elvetve 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, jóvajtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, jóvajtuk. A 47-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváltók 18-as, kis technikai javítása mellette, ellene, tartózkodás, jóváltók. 48-as okafogyottá vált, és a C kompromisszum következik közvetlenül, mellette ellene tartózkodás jóvágyva egyes módosító mellette, ellene, nem világos, tehát az egyes kitámogatja ellene, tartózkodás, így most már teljesen világos jóváhagyva, kettes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 26-os mellette, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, hármas mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, négyes mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, 5-ös mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 23-as mellette ellene tartózkodás jóvágyva, illetve elvetve, elvetve 24-es mellette ellene tartózkodás elvetve, 25-ös mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy nem tudom. Úgyhogy ellenőrizzük. Lehet, hogy elvetettük, de nem biztos. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 18 mellette, 23 ellene, tehát valóban elvetettük. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Akkor a szöveg egészéről szavazunk most, elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenkinek volt módja szavazni? Akkor lezárom a szavazást. 39 mellette 4 ellene egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnknek. Et nous en venons au deuxième rapport de Monsieur Kaza. Euh, Kaza úr második jelentése következik, amely a Túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsítására és pontosításáról szól. Jaj, bocsánat, a költségvetési felügyelet eredményes érvényesítése. Először a tízes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as módosító, itt van szóbeli mellette, ellene tartózkodás. Ez nem tiszta, ellenőrizzük a 30-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világosan elfogadtuk. 32-es szóbelével ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 11-es az előadói, szóbelével egyet ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es, két részben, és itt is azt javaslom, hogy fordítsuk meg, tehát először szavazzunk az egész szövegről, and after consulting the European Parliament nélkül. Tehát ki van e nélkül a szöveg mellett? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt elutasítottuk akkor a többinek nincs értelme, 36-os mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 36-ost elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 voltak ellene, 23-an mellette, tehát elfogadtuk. 12-es kompatibilis Úgyhogy ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most jön a 40-es, Klütúr mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös az előadói szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Így következik az egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas preambul bekezdés A, módosító, ellene tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as a szóbelével együtt mellette ellene tartózkodás várjanak, várjanak, Bocsánat, a 23-as oka fogyott. Így aztán a 6-os is. Tehát akkor a 24-es ról szavazhatunk. A 24-es szóbelivel együtt ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 25-ös módosító szóbelivel együtt ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es preambulum bekezés ez a 26-os, Kreutzmann úré mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es preambulum bekezdés ez a C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es ez a D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es módosító következik el, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a szöveg egészéről fogunk szavazni elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 36 mellette, 4 ellene és 4 tartózkodás. Akkor gratulálunk az előadónak. Et nous en venons au troisième rapport de M. Kazan. Jön Kaza úr harmadik jelentése, ez pedig a tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények a 6, 8-as és 9-es módosítókat vonták vissza, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Azt mondja, 1-es cikk 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 16-os a szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, az 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második ugyanez mellette Mit mondtam? kérdezi az elnök asszony. 11-est mondtam az előbb véletlenül, de az egyest értettem. Az egyesről szavaztunk. És most következik a kettes. Na, túl felgyorsult, felgyorsultam. Tehát a kettes mellett ki van. elfogadtuk. Hármas. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most jön a 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a teljes szövegről szavazunk elektronikusan. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak, 41-en mellette, négy ellene és egy tartózkodás volt Keze úrnak, akkor megint gratulálunk. Et nous en venons euh, à notre avant-dernier vote. És akkor következik az utolsó előtti szavazásunk, ami a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása című jelentésről szól. azt mondja 43, 44, 45, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Azt mondja, 1-es cikk 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2-es cikk A, H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Túl gyors voltam, kérdezi az elnök asszony, bocsánat, akkor ellenőrizzük a hát, hogyha szeretnék. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagyszerű 22 mellette, 23 ellene. Tehát akkor ezt elutasítottuk, igazuk volt. A 57-59-ről ki van mellette ellene, tartózkodás, ezeket elutasítottuk. 25-ös az előadói mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most szavazunk az 58-asról, amely egy szóbelivel kompatibilis, ki van mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jön az i kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 24 ellene, tehát ezt nem fogadtuk el, és ezért szavazni kell a 60-asról mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 67-es módosító, Gigoldúré, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva, L kompromisszum mellette, Bocsánat, mondja az elnök asszony. Tehát akkor mindenki szavazott? Elektronikusan csináljuk. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene egy szavazattal bukott ez el. És most jön a Lajos kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Úgy tűnik, ezt elfogadtuk, és akkor következik a 30-as raportőré, mellette ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nóra kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 81-est még egyszer. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 24 ellene, tehát ezt elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás. Többen szavaznak? 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es klütúr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette az előzőt ellenőrizzük, hangzik a kérés, a 83-ast elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 19-en ellene, tehát elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük a P kompromisszumot is. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette, 24 ellene és 2 tartózkodás volt. Tehát ezt elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy a 84-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 37-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellett a szóbeli, vagyis két részből szavazunk. Először is a shell szó nélkül tehát az egész szöveg a selszó nélkül mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a maradékról nincs értelme szavazni. A 38-as, 86 és 87-esre szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 90-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 41, 92 és 96 egybe mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es, 93-as és 97-es egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42, 94, 98 egyforma mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 99-95 egyforma mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük? Akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 99 és 95-ösöket ellenőrizzük, lezárom a szavazást. 27-en mellette 18-an ellene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 elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os szóbelivel együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es az kompatibilis mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük még egyszer elektronikusan. A néppárt már megint, de most jobb lesz, akkor lezárom a szavazást. 29-en mellette, 17-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, az F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, jön a 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az egész szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36 a mellette, ketten ellene, és 8 tartózkodás volt. És végre elérkeztünk az utolsó szavazáshoz. Bocsánat, nem a legutolsó, hanem az utolsó előtti, mondja az elnök asszony. Alors, Non, non, non. non mais j'invite les collègues à changer de main pour le vote. Kedves kollégák, hát cseréljék meg a kezüket, amivel szavaznak. És akkor ez egy kis torna lesz. Na, bocsánat, félre tesszük a viccet, és a csomag, tehát ugye a gazdaságirányítás csomagnak az utolsó jelentése következik, ami a a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak a kiigazítása, a 19-eset kérdezem mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-as esetében ugye külön kell szavaznunk, Először is az első részről, odaig, hogy and collective bargaining structures, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. A második résznek akkor nincs értelme, mondja az elnök asszony. Nos, akkor szavazhatunk mégis a második részről. A 30-as módosító második része mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es, 32-es ugyanaz, egyben mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os mellette, ellene, ez nem világos. Akkor ellenőrizzük a 16-ost elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor... Jó, kezdjük, kezdjük még egyszer, tehát most megnyitottam. Kezdjük előről a szavazást. A 16-os módosítónál tartottunk. Tehát akkor most, most szavazzanak újra. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elnézést kérek, de akkor megint újra kell szavazni. Tehát akkor most harmadjára kezdjük előről az egészet, újra szavazunk a 16-os módosítóról. Megint sok a néppárt. Nagyszerű. Most akkor jó, lezárom a szavazást. És a 16-ost nem fogadtuk el, mert hogy egyforma az igenek és nemek aránya. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 34-es kompatibilis szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Lehet, hogy itt van valami hiba. Nem, mert nem a 146-os cikknek kéne így szerepelni, hanem a 148-asnak. Na mindegy, szóbeli módosító, hát akkor szóbeli módosító. Négyes következik mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 23-as következik Szobolivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-27-ről egybe mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-es az előadói mellette, ellene tartózkodás. Most pedig következik, az egész szöveg elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 37-en mellette, 4-en ellene és 6 tartózkodás, tehát akkor befejeztük a gazdasági irányítási csomagról folytatott szavazást. Merci mon co-rapporteur, monsieur ez a úrnak, a társ előadómnak. Et tous les shadows, évidemment, avec qui on a pu travailler. És persze minden árnyék előadónak is, mert ők is sokat dolgoztak. És az utolsó szavazás következik, tehát most érkeztünk el eh, Alejandro Szerkesz úr jelentéséhez a tartózkodás és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás. Artikel 2.b 14-es módosító mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 16-os Jerik úr részéről mellette ellene tartózkodás elvetve. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 22-es mellette ellene tartózkodás elvetve hármas mellette ellene tartózkodás elvetve 25-26-os együttesen mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 27-28-as szintén együtt mellette ellene tartózkodás jóvágyva. B. Barbara kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvágyva. C. kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 34-es és 35-ös együttese mellette ellene tartózkodás jóvágyva. 36-os, 37-es együttesen, 36-37-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 38-as, 39-es és 40-es ezek mind azonosak, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 41-est visszavonták, meg okafogyatta is válik, a 42-es és a 43-as együttesen, mellette ellene tartózkodás elvetve. D. Dániel kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. a D1-esről szavaztunk, és most következik a D Dániel 2-esről. A szavazás mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 48-as mellette Ria Omen Reuters asszony részéről egy szóbeli módosítóval, amely módosítja a D megfogalmazást. Mellette ellene tartózkodás jóváhagyva E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 52-es módosító mellette, ellene tartózkodás, de azért ellenőrizzük az 52-est, amelyet az jelentéstevő készített, illetve javasolt. Megnyitom a szavazást, Az 52-es módosítóról javaslunk, szavazunk, amelyet a szerkász jelentéstevő úr teljesített elő a 13-as cikk kettes bekezésével kapcsolatosan. Mindenki szavazott? Mindenki rendben szavazott, úgy, ahogy gondolta? Akkor lezárom a szavazást. 21 mellette, 25 ellene, egy tartózkodás nem lett jóváhagyva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy vagy, túl, de inkább ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Huszonhat mellette, 21 ellene, valóban jóvá hagytuk. Kettes oka, fogyottá válik a hármasolt szavazók mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva a hármasa, illetve négyes helyesbít az elnök mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, ötös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, hetes mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, nyolcas mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, tízes mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, de inkább ellenőrizzük. Mindenki szabadott? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 21 ellene, jóvá hagytuk. Most a 9-es, 9-es következik, a minimum szónak a kiiktatására vonatkozik a javaslat mellette ellene tartózkodás jóvá hagyva. 11-es mellette ellene tartózkodás elvetve. Most pedig elektronikus úton, módon szavazunk az utolsó szavazás keretében a délelőtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor a szavazás lezárva. Egy néppártival több van a keleténél újra kell, hogy kezdjük a szavazást, mert hogy egy néppártossal több volt. Akkor még se ez volt az utolsó szavazásunk. azt azon újra kezdtük a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 33 mellette, 12 ellene, egy tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnknek. Először is azt kérném, hogy azok, akik elhagyják most a termet, azt csendben tegyék meg. Aztán Kessler úrtól kérnék egy dolgot. Kessler úr, azt kérem, hogy ön maradjon itt, mert hogy az jelentését jóvá hagytuk, de adott esetben szükség van arra, hogy egy első olvasott beli tárgyalásra kerüljön még sor, és nous devrions engager... első olvasatban most egy tárgyalást kellene, hogy folytassunk, és ehhez viszont önnek szüksége van a szakbizottságunknak a felhatalmazására. Éppen ezért a szakbizottság tagjaihoz fordulok, de egyben azt is kérem, hogy jogalkotási tevékenységet végzünk, és kérdezem a szakbizottságtól, hogy megadják-e a tagok a, a felhatalmazást Keszler úrnak és jó magamnak azért, hogy első olvasatban a szakbizottságunk képviseletét ellássuk, tehát az első olvasatban szeretnénk megállapodásra jutni annak a szavazásnak a fényében, amelyet ma délelőtt eszközöltünk. Úgy tűnik, hogy megvan a, megállap, a támogatás a bizottság részéről, a szakbizottság részéről, úgyhogy köszönetet mondanék jó magam, illetve Keszler úrnak a nevében, de remélem, hogy a tárgyalásaink gyümölcsözőek lesznek. Térjünk akkor át most az utolsó délelőtti napi pontra, amely pedig nem más, mint az Európai Szociális Alap szerepe és hatása. Elnézést kérek, végtelen elnézést kérek a meghívottainktól, mint hogy késéset kezdjük a meghallgatást, de hát azt hiszem, hogy jelen voltak és láttak, hogy mennyire nagy feladatot ró ránk egy-egy ilyen szavazás. Még mielőtt a szót megadnám a meghívottainak, Hagyj kérjem meg Morán Sartier asszonyt arra, aki a jelentéstevünk, hogy felvezesse ezt a meghallgatást, amelynek a keretében különböző szervezeteket fogunk meghallgatni, a szervezetek, a, a, a, a szociális partnerek, az ő képvisek vannak jelen. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hagy csatlakozzam önhöz a bocsánat kérdésben, mint hogy szociális partnereket hívtunk meg a mai délőtt során a meghallgatás keretében, elnézést kérünk tehát tőlük a késésért, miközben jelzem azt is, hogy nagyon fontos meghallgatásra kerül sor. Arról van tehát szó, hogy a partnereinkkel együtt megvizsgáljuk azt, hogy milyen szerepe és hatása van az Európai Szociális Alapnak. Hogy emlékeztessek mindenkit a következőkre. A kohéziós alapok az európai szinten, a szociális térésben, kérdésben a felzárkóztatási alapok nagyon jelentősek, mint hogy 22 százalékát a célkitűzéseknek tudjuk teljesíteni ilyenfajta finanszírozásból, és az a válság, amely érintette és sújtotta az európai övezetet, arra kényszerít minket, hogy még éberebben odafigyeljünk az Európai Szociális Alapnak a felhasználására, annak jövőjére. Ez a jövő természetesen azt irányozza elő, hogy csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségeket, és harcoljunk a munkanélküliség ellen. Többek között gondolok-e tekintetben arra, hogy a munkanélküliség messze menően érinti a fiatalokat. 23 százalékat, mint egy 23%-át érinti a fiataloknak a 18-25 éves közötti korosztálynak. És gondoljuk a demográfiai kihívásokra is, mind azokra, amelyekkel az európai övezet szembesül 2020-ig. De utalhatok még arra is, hogy hogyan alakulnak a foglalkoztatásnak az összetett tevői, hogyan lehet előidézni a foglalkoztatásnak a növekedését. Megvannak a különböző intézményeink, a CEDEFOP, a tesszalonikai ügynökségünk, és Papadopoulou asszonynal itt jártunk, akár csak Nils Hirs asszonynal, és ott járván azt láttuk és észleltük, hogy 2020-ig 15 százaléka a kevés képesítést igénylő munkaállásokból meg fog szűnni, miközben a magas képesítést igénylő állások 15%-os növekedése mennek majd keresztül. Ezek a változások azt igénylik a részünkről, hogy olyan fontos politikákat alakítsunk ki, amelyek lehetővé teszik a dolgozóknak a tovább lépést, a képzettségnek az elérését, és orvosoljuk azt, hogy a leginkább sérülékeny kiszolgáltatott alkalmazottak ne legyenek kitéve újabb munkanélküliségé veszélynek. Mindezt úgy kell megtegyük, hogy versenyképes szociális piac gazdaságát alakítunk ki az Európai Unióban. Az Európai Szociális Alap meghatározó fontosságú mozgató rugója az Európai Unió szociálpolitikájának. Ezt szeretném külön kiemelni, mégpedig azért, mert az ESSA egy olyan eszköz a kezünkben, amely lehetővé teszi azt, hogy konzisztens módon lépjünk ki az európai szociális és egyéb szakpolitikákban a felzárkóztatás, a kohéziót hivatott biztosítani az Európai Szociális Alap. Mindeközben nem lett független az ESA a nemzeti országos politikáktól ahhoz, hogy hatékony legyen az ESA, arra van szükség, hogy a lehető leginkább figyelembe vesz, vegye a felhasználása a helyi és regionális viszonyokat. Természetesen mindezen kérdések olyanok, amelyeknek a kapcsán tételesen végig kell, hogy gondoljuk, hogy mi a jövője az ESSA-nak. Éppen ezért a mai délelőtt során megjelent a körünkben meghívásunkra, a nagy szociális partnereknek a nélkülözhetetlen tagjai, képviselői, a Business Europe-ra gondolok itt, illetve az Európai Szakszervezetek Szövetségére, az UAPM erre is, a kis és középvállalkozásoknak a szervezete, ezen kívül a CPMR-re, amelyik a európai periférikus tengeri régióknak a konferenciája, és fontosnak tartottuk azt, hogy meghallgassuk azt, hogy hogyan észlelik ők azokat a kérdéseket, problémákat, amelyek az ESZA tekintetében felmerülnek, jelen van a szociális platform is, és hogyan látják azt, hogy jobb hatása legyen az ESZA felhasználásának. Nem arról van szó a részünkről, hogy az európai szakpolitikákat csak úgy valósítsuk meg, hogy a hatékonyságuk nem áll magas szinten. Nem. Ellenőrzésre van szükség, arra van szükség, hogy a különböző rendelkezése áll álló alapoknak az ellenőrzésén túl azt lássuk, azt halljuk, hogy ezek a pénzek kellő, hatékony felhasználásra kerülnek a dolgozóknak a javára. Köszönöm szépen. Elnök, most először is megadnám a szót Marzena Csimilevszka asszonynak, aki a magán a munkáltatóknak a lengyel konfederációját is képviseli, onnét jött. Azt kérném, hogyha öt percben szólna, azaz két percre rövidebben, mint ahogy eredetileg terveztük, hozzá, ha kérhetem. Uh, good morning, thank you very much. Jó napot köszönöm, hogy meghívtak mai meghallgatásra. Általában országos hazám szintjén a lengyel munkáltatókat képviselem, illetve a Monitoring Bizottságban, az ESA Monitoring Bizottságában az ESA programok tekintetében fejtettem ki tevékenységemet. Először is az ESA láthatóságát tekintve az eredményorientált megközelítést vallom, illetve a jövőbeli tevékenységekről szeretnék szólni. Az első ügyben azt mondhatom, szerintem ahhoz, hogy megfelelő megoldásokat találjunk az ESA programok láthatóságára, ehhez a politikusok és a tisztviselők kell, hogy vállalásokat tegyenek, ugyanakkor a másik oldalon pedig a civil társadalom és a kedvezményezettek kell, hogy lépjenek. Sajnálatos módon szerintem az ESZA láthatóságról folyó vita az egyes érintettek körében levált arról a vitáról, mi szerint, amely a, a probléma szimptomáit taglalja. Az egyetlen javaslat, a például az ötödik kohéziós jelentésben abban áll, hogy el, jobban megjósolható támogatást nyújtson az ESZA. Szerintem az ilyen megoldás nem igen ad választ a láthatóságot illető kihívásokra bármely érintett csoportra vonatkozóan elmondhatjuk ezt, legyenek ezek a politikusok, a döntéshozók vagy a végkedvezményezettek. Egyszerűen azért van ez így, mert az ESZA láthatósága nem a pénzügyi kihelyezések mértékétől, mérettétől függ. Különösen látszik ez az, amit a, a, a, akkor, hogyha megnézzük a globalizációs alapot e, kísérő érdeklődést, holott itt jelentős összegekről van szó. Szerintem ennek az alapnak a jó láthatóság azért valósult meg, mert korábban többféle intézmény vett részt ennek a kialakításában, beleértve nemzeti parlamenteket is. Ugyanakkor sem bölcs, sem lehetséges nem volna a globális alapot egyfajta mércének tekinteni ebben a tekintetben. Egyik érv erről az lehet, hogy a globális alapra vonatkozó jelentkezési eljárás több mint egy év lehet. Lengyelországban is minimum négy hónap kell ahhoz, hogy jelentkezzen valaki, pályázzon erre. Ezért a globális alap láthatóságának tanulságai csak korlátozottan vonhatóak le. Talán a hatékonyság lehet a, a kulcs szó. Ez a kohéziós politika általában fontos szava. ám az eredmény megközelít, orientált megközelítés befezetése szükséges lehet. Ez nem újdonság ugyan, de a legfontosabb az, hogy ne az input alapján írjunk jelentéseket, a befektetett pénzek alapján, de nem is, ne is az output alapján, az, hogy hány embert képeztünk ki, hanem tényleg próbáljuk meghatározni, hogy konkrétan mit akartunk elérni, és ez megvalósult -e ez. A politikusoknak is ez szerint kell a projekt nem kell bevonuljon a projektek kiválasztásába a politikusokat, ám a végeredmények tekintetében nagyobb figyelmet igényelnek ezek. A civil társadalom tekintetében pedig azt kell megértenie mindenkinek, hogy az, az ESZA milyen eredményeket hozhat. Ezért az eredményorientált megközelítés itt is értelmes lehet. Másodszorban különösen a végkezdezményezettek hogy a magas szintű szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, ha szükség van erre, itt pedig egyszerűsítenünk kell. Nagyon sokat tettünk már a, a helyzetjavítására, mert az ESZÁ továbbra is nagyon bonyolult, és nem felhasználó barát eszköznek tekintik a kedvezményezettek. Például a kisvállalatok tekintetében a, a munkaadók nem igen ö, pályáznak ezt a támogatásokra, mert túl, túl nehézkesnek, túl költségesnek ítélik a pályázást. Az eredmény megorientált megközelítése vonatkozóan már válaszoltam arra a kérdésre, hogy be kéne elvezetni, vagy sem. Mondtam, hogy igen, ám nagyon nagy kihívást jelent ez. Hiszen az egész rendszer jelenleg a formális megfelelés körül forog, illetve a pénzügyi tranzakciók szabályossága a legfőbb cél jelenleg. Holott figyelemmel kell legyünk a végeredményekre is, és ez teljesen más eszközrendszert, toolboxot igényel, mint ami most áll rendelkezésünkre a mostani szabályok szerint. Másfajta szakértelemre van szükség, új módszertani keretekre van szükség, és új elvekre is, az auditálás és a számviteli vizsgálat tekintetében is. Kell bizonyos intézményi kapacitás erre vonatkozóan tehát, hogy ez a végeredményorientált megközelítés érvényesülesen, a legrosszabb eredmény az volna, hogyha egy új auditálási szint, egy új adminisztrációs szint jönne létre, ám a filozófia nem változna. Ez van a lehető legrosszabb forgatókönyv vagy eredmény. Tehát ezt el kell kerüljük, így kell bevezessük a orientált megközelítést. Köszönöm. Mm, euh, Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a J az ESS, az etukat nézzük meg, és megadom a szót a következő kollégáknak, Claude Denatregel asszonynak. Köszönöm szépen, ha megengedi, akkor én franciául fogok most hozzászólni az SS-nek a nevében, az Európai Szakszervezeti Szövetségeknek a nevében. Nagyon nehéz lesz ez persze különösen egy szakszervezet is embernek, egy aktivistának, de hát azt hiszem, hogy ismerik az álláspontjaikat többek között írásos anyagoknak a révén. Szeretnék csak néhány kérdést kiemelni, olyanokat, amelyek kulcsfontosságúak a mi véleményünk szerint. Először is nézzük meg, hogy milyen időpontban vitatkozunk, folytatunk eszmecserét erről a témáról, akkor, amikor a bizottság közé tette a saját munkaanyagát a területi kohézióval és a szociális kohézióval kapcsolatosan. Persze ott vannak még ezen kívül azok a pénzügyi kérdések is, amelyek nagyon jelentősek a 2013 év től következő pénzügyi perspektívák hogyan alakulnak. Ez tekintetben a szervezetünk világosan fogalmaz, akárcsak a Lisszaboni szerződés, mi is, és ennek azt is utalt erre, aláhúzzuk azt, hogy mennyire lényeges a kohéziós politika. A felzárkóztatás az egyik kulcsmomentuma a Lisszaboni szerződésben. Ez biztosítja a szolidaritást a népek és a területek között, mint ahogy a maga a szerződés fogalmaz. Kiemelnék egy másik dolgot is. Nevezetesen azt, hogy az Európai Parlamentnek a szerepköre megerősödött, megerősödött a monitoring szempontjából, akár franciául is ezt a szót használjuk, tehát a nyomonkövetés tekintetében nevezetesen hogyan valósulnak meg a stratégiai célkitűzések a jelenben, eztek a felül, ennek a nyomon követésében. A gazdasági válság közepette és a tanács, az Európai Tanácsnak a döntése révén eljutottunk oda, hogy a strukturális alapok és nevezetesen a szociális alapnak a feladata az, hogy részt vállaljon az európai gazdasági fellendítési tevékenységben. Ennek a következményeit le kell, hogy vonjunk, megszülettek a döntések, és ezek után a következtetéseket nekünk kell megfogalmaznunk azért, hogy a jövőbeni rendeletekben és prioritásokban mindez meg is nyilvánuljon, különösen az ESSA jogszabályaiban. A szociális partnereknek a szerepe megerősített kell, hogy legyen az ESZA kezelésében, ez teljesen nyilvánvaló. Költségvetésből ugyanakkor azt is tudni kell, hogy itten kicsi arányokról van szó, mint egy egyharmadi arányokról van szó, és mindent meg kell tennünk azért, hogy a foglalkoztatási stratégiát, irány mutatási stratégiát érvényesítsük. Na most nem elegendő az, hogy csak kezdeményezés születsen. Most már gyakorlatilag más hivatkozásaink vannak, mint korábban. Ugye korábban a szociálpolitikai agendáról, menetrendről beszéltünk, most pedig a szociális menetrendről beszélünk, és úgy tűnik, hogy ez ugyanakkor most felejtésbe hullik a koordinációnak a többszintű megvalósítására is szükség van az európai szintűre, a nemzeti szintűre, a regionálisra és a helyi szintűre is. Ennek keretében nagyon konkrét döntéseket, cselekményeket kellene végrehajtani a jövőben. Nem csak azért, hogy új állásokat hozunk létre, és hogy jobb minőségű, nagyobb képzettséget igénylő állásokat teremtsünk, hanem azért is, hogy megtartsunk a foglalkoztatás világában olyan munkavállalókat, akik a jelenlegi válságban akár az utcára kerülhetnének. csomó intézkedés, kusz árbály intézkedések alakultak ki Németországban is, Görögországban, illetve Ausztriában is, és mindez azt is kell, hogy eredményezze, hogy megtartjuk a dolgozókat a állásaikban, miközben biztosítunk számukra képzést is összhangba kell, hogy fellépjünk az ERFA-val, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal. Ezen felül vizsgálatokat végeztünk, és tudjuk, hogy a parlament is gondolkodik azon, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a globalizációhoz. Ez az alkalmazkodás, ez prioritás kell, hogy legyen a jövőbeni ESZA-ban, mégpedig azért, mert a szociális alap által előírt ö, akciók ö, olyan akciók, amelyek arra reagálnak, hogy hogyan történnek a delokalizációk, milyen delokalizációs intézkedések születnek, arra reagálnak. Ezzel szemben a mi fellépésünk pedig azt hivatott elősegíteni, hogy elébe menjünk a dolgoknak, és ne csak orvosoljunk. És e tekintetben, most eljutok egy kulcskérdéshez, nevezetesen a partnerség alapelvéhez. Úgy tekintjük, hogy a partnerség alapelvét nem, hogy meg kell tartani, hanem tovább kell erősíteni, és egy nagyon világos meghatározását kellene adni az Európai Unió szinten. Nem lehetséges az, hogy csak nemzeti gyakorlatokra appellálunk, jól lehet, ott is léteznek nagyon világos meghatározások a szociális partnerek számára az a kulcsmomentum, hogy biztosítsák a társadalmi párbeszéd, a szociális párbeszédet, a vállalkozókon belüli szociális párbeszédet, és ennek a keretében is meg kell erősíteni a szociális párbeszédet. Már rendelkezik a jelenlegi rendelet is erről, de nem eléggé nem eléggé támogatja a szociális partnereknek a párbeszédét, a képzésre gondolunk itt, a capacity buildingre, és még vannak további lehetőségek arra, hogy a szociális párbeszédet jobban felhasználjuk, jobban kiaknázzuk, és megtaláljuk a kellő forrásokat az ESZA-ban ennek a támogatására. És gondolom, hogy lesz majd még egy másik meghallgatás a partnerségekről, nyilván még célirányosabban, és azt hiszem nagyon érdekes lesz arról beszélni, de egy biztos, hogy most az új stratégiai megközelítés támogatható, amennyiben, amennyiben a szociális partnereket bevonják nagyon komolyan a prioritásoknak a megállapításában, az államoknak a szintjén, a regionális szinten is. Ugyanakkor ellenezzük teljes mértékben azt, amit most feltételességhez, kondicionálitáshoz kötnek, és amely tekintetében nem igazán világosak a dolgok, és egyetértünk azzal, hogy a sutális alapoknak a felhasználását viszont kellő módon kezeljék, amennyiben a növekedési, gazdasági növekedési paktumot nem tartják be. Ugyanis tudni kell azt, hogy akkor, amikor a különböző nemzeti hatóságok nem tartják be a gazdaságpolitikai döntéseket, azért nem tehetők felelőssé a szociális partnerek. Elnézést, hogy kicsit hosszabb voltam a tervezetnél. Köszönöm szépen. Most az UAPM e, nevében Lilian Voluzinszkinek adnám meg a szót, ő a szociális ügyeknek az igazgatója, és hát kérem, próbálja meg az öt percet tartani. Köszönöm szépen, elnök asszony, francia fogok válaszolni. Valóban itt a kis és középvállalkozásoknak, illetve a kézműipariosoknak az Európai Uniója vagyunk mi, és csatlakozhatom mindahhoz, ami már elhangzott, de én szeretnék kiemelni néhány egyéb kérdéseket is, az irányítást, a partnerséget és az egyszerűsítést, figyelembe véve azt, hogy a result-based approach mit is eredményezhet, tehát az eredmény alapú megközelítés. Az eszenak a fontosságát csak hangsúlyozhatjuk. De ugyanakkor azt is aláhúznánk, hogy a partnerség, amely az alapja az ESZÁ-nak, nem kellő módon érvényesül. Nem csak az uniós szinten nem érvényesül ö, kellő mértékben, hanem az országos és különösen a regionális és helyi szinten. A szociális partnereket ugyanis nem vonják kellően be a kormányzatokba, ö, ahhoz, hogy részt vállaljanak az a felhasználásában a lehető legjobb körülmények között. Ha átláthatóbb lenne, ha hatékonyabb lenne az esza a felhasználás, ha az abszorciós képességek jobbak lennének, akkor ez csak úgy történhetne meg, hogy különböző szinteken multi level szinteket, tehát minden szinten bevonják a szociális partnereket. Ugyanakkor számos erőfeszítés szint történt már, ezeket már ismertettük az Európai Parlamenttel több ízben is. Meg kell változtatni a közhatóságok kultúráját. A szociális partnereket sokkal megfelelőbb módon kellene, hogy bevonják időben, kellő időben és térben. Olyan eljárásokat kellene foganosítani, amelyek lehetővé teszik a folyamatos párbeszédet. Azt észleltük, hogy azon országokban, ahol erős a partnerségi intézményrendszer, a struktúrák, sokkal jobban működik ez a partnerség. Az információról is hagy beszéljek. Nagyon nélkülözhetetlen az, hogy folyamatos legyen az információcsere, a tájékoztatás, az ESZÁ-nak a szakértői és a KKV-knek a tagjai nagyon nehezen ö, tudják átlátni, hogy ez ez a hogyan segíthetne a saját dolgozóik számára. Hogyan lehet tenni lehetővé azt, hogy a munkavállalókat ne kelljen elbocsájtani, hogyan járulhat az ez a hozzá a folyamatos továbbképzéshez és az aktív piaci munkaerőpiaci politikákhoz. Az 5 per 3-as cikke az ESZA rendeletnek arról beszél, hogy milyen kapacitással kellene, hogy rendelkezzenek a szociális partnerek. Ezt a cikket azért építette be a jogalkotó, hogy támogassa a szociális partnereknek a kapacitás kiépítését az új tagállamokban, Közép- és Kelet-Európában. Azt szeretnénk, hogyha ez a rendelkezés kiterjedne ugyanakkor a többi tagállamra, az összes tagállamra is. Ugyanis a kis- és középvállalkozások és kézműves ipari vállalkozásoknak nem mindig van lehetősége arra, hogy hozzájussanak az ESSA forrásaihoz és rendelkezéseihez. Éppen azért azt szeretnénk, hogy ez a korlátozás a rendeletben megszűnne egyik nagy jelentős bírálat, amelyet eh, felszoktak hozni, az az, hogy mennyire összetett és mennyire rugalmatlan eh, az eszára vonatkozó jogszabályrendszer. Éppen ezért nagyon sürgős lenne egyszerűsíteni eh, adminisztratív szempontból is és pénzügyi szempontból is az ESA rendelkezéseit. Erre egy sor jalán, javaslatot fogalmaztunk a globális támogatásoknak az eszközére, amely elterjedtebb lehetne a prioritásoknak az átcsoportosítását gyakorlatokat is említhetjük, és egy jó gyakorlatoknak a kódexét is ki lehetne dolgozni, amely világosá tenne a különböző kötelezettségeket. Továbbá az egyszerűsítéshez hozzájárulhatna az is, hogy a technikai segélynyújtást is biztosítanák a különböző közhatóságok, pénzügyi szolgáltatások, ezekben is egyszerűsítés is történne azért, hogy átláthatóbb, áttekinthetőek legyenek a különböző adminisztratív és pénzügyi szabályok. Teljes mértékben híve vagyunk továbbá annak is, hogy az ESZA támogassa a 2020-as stratégiáját az uniónak, és a rugalmasságot, a rugalmas alkalmazást, a rugalmazást is biztosítsa figyelembe véve az, hogy mennyire nehéz új állásokat teremteni, mennyire lényeges az, hogy az életen át tartó képzést biztosítsuk, és aktív piaci mármint munka, foglalkoztatás piaci, piacpolitikai bekövetések alkalmaztassanak. A result approachot is aláhúznám. Az eredménycentrikus döntéshozatal nagyon fontos fellépés lenne a politikai döntéshozók részéről és a többi szereplő részéről is. Persze ehhez az kell, hogy kellő mutatószámokkal rendelkezzünk, amelyek mutatják azt, hogy a foglalkoztathatóság szempontjából, a munkaerőpiacnak az alakulása szempontjából milyen lehetőségek vannak. Még van négy percem. És a mentalitások is változnak a gondolkodásmódok. Nagyon lényeges éppen ezért, hogy a képzés biztosított legyen az értékelők számára is, és a különböző egyéb szeretők számára. Ennyi, illetve öt percen volt, ezt akartam kihasználni ilyen keretek között. Elnök, köszönöm szépen, hogy kihasználta valóban, és nagyon szépen betartotta az idő keretét. Most pedig a periférikus tengeri régiók szervezete nevében, CRPM nevében meghallgatjuk Eleni Mariano asszonyt és Catherine veszít, nem tudom, hogy hogyan osztják meg egymás között az időt, de egy biztos, hogy öt percet kell, hogy megosztanak egymással. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem fogunk hosszan beszélni, én csak azt szeretném elmondani, hogy mit, mi ez a konferencia. Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, ezt a meghallgatást, és a nagyon kedves szavakat, amikor a kohéziós fórumon bemutatott minket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel Szinte mindenki nő, egy kivételével ebben a panelben. A CLPM 160 régiót képvisel Európában, és nagyon aktívak vagyunk. Tulajdonképpen bármilyen téren, ami a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót érinti úgyhogy mindenre reagálunk, például az Európa 2020-as stratégiára, az ötödik kohéziós jelentésre, illetve a félidős felülvizsgálatra, és így tovább. Mi mindig elmondjuk, hogy az ESSA helye a kohéziós politikában, félidős felülvizsgálatokban, micsoda, ezt mi mindig értékeljük. Az egyik munkacsoport, amit mi létrehoztunk, nagyon aktív a szociális kérdésekben, mobilitás kérdéseiben, olyan kérdésekben, amelyek az ESSA egyszerűsítését célozzák, és én nagy örömmel inkább átadom a szót a kollégámnak, Katrin Vesszinek, aki az alelnök, kell az egyik régiónak, és ő fogja majd a kulcsfontosságú elemeket bemutatni. Köszönöm szépen, valóban a régióknak a támogatását hadd biztosítsam az ESZA tekintetében, valóban a tületi kohéziót nagyon fontosnak tartjuk egy ilyen válság időszakban, amelynek közepette mindent meg kell tennünk azért, hogy megszüntessük azokat az égető és égbe kiáltó különbségeket, amelyek kialakultak a különböző területeken, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés tekintetében, a közszolgáltatások tekintetében is. A kirekesztésnek a veszélyét egyértelmű. A CRPM-nek a régiói támogatják azokat a prioritásokat, amelyeket javasol az Európai Unió a 2020-as stratégia keretében, illetve az európai foglalkoztatási iránymutatásoknak a keretében. A CRPM-ben a foglalkoztatási iránymutatást már megvizsgáltuk, és Pászke Grüni asszonynal is sokat beszéltünk erről, ő volt a korábbi előadója az ESZA témának, és azt hiszeljük, hogy a régiók már most is megvalósítják ezeket a javaslatokat, és aktív támogatásban részesülnek az ESZA részéről. Ez nagyon lényeges, nagyon fontosnak, nagyon lényegesnek tartjuk ezt az eszköz a területi kohézió tekintetében. Az ESZA, amely az eredmény alapján, eredmény orientált módon lép fel, hozzá kell, hogy jár hozzájáruljon az inkluzívebb ö, foglalkoztatáshoz, és biztosítani kell ennek a révén az állásokat, foglalkoztatást is, és az életen áttartó képzést is. Gondoljunk azokra a személyekre, akik a leginkább távol állnak a korábbi képzettségekhez, és amelyek ennek a révén tudnak eljutni egy magasabb szintre. Nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyek a gazdasági, gazdasági vállalkozások révén ki vannak téve a piac önkényének. Az ezt a tekintetében úgy tekintjük, hogy a válaszadás a helyi szintről, a területeknek a szintjéről kell, hogy származon, és fog is származni, és meg kell, hogy adjunk minden lehetőséget ahhoz, hogy minden méltó körülmény előálljon ahhoz, hogy a munkavállalás megtörténhessen, miközben a mobilitás is persze fontos. Éppen ezért támogatjuk azt az ötödik jelentést, amelyet az Európai Bizottság tett közé, és amelyben szerepel az a közös stratégiának a kialakítása, amelynek a lebontása tagállamokban történne partnerségi kapcsolatok keretében tekintetében a fejlesztés és a beruházásoknak a támogatására. Ennek keretében szeretnénk a régiókkal együtt működve elkészíteni azokat a megoldásokat, amikor a kihívásokra, a jövő kihívásaira adnak megoldásokkal. Ehhez igénybe veszük a különböző európai és nemzeti eszközöket, ezeket megpróbáljuk egymással összehozni, az erfára is gondolhatok, de nem csak arra. Hogy adjak számot arról az aggodalomról is, amelyet észlelünk többek között az ERFA esetében. Úgy gondoljuk, hogy az ERFA és az ESA kiegészítő jellegű kell, hogy legyen, egymást ki kellene, hogy egészítse, és az olyan intézkedésekre szükség van, amelyek ezt a kiegészítő, a komplementáris jelleget erősítjük. Ennek keretében nagyon fontos, hogy az eredményekre koncentráljunk, és feltegyük a kellő kérdés, azaz azt, hogy sikerült a célunkat elérnünk sikerült-e visszahozni a foglalkoztatás világába azokat a személyeket, akik attól a munkaerő piacról eltávolodtak? Ezek az igazi releváns kérdések, amelyeket fel kell tennünk. Ha ezt kívánjuk megválaszolni, akkor arra van szükség, hogy az eszát egyszerűsítsük. E tekintetben már elkezdtük a gondolkodást, és lesznek konkrét javaslataink, amelyekkel segíteni tudjuk a munkájukat. Mindenképpen világos szabályokra és stabil szabályokra van szükség a finanszírozás tekintetében. És végül, és végezetül, az irányítással kapcsolatosan. Az irányítás a partnerségi kapcsolatokban innovatív jellegű a CRPM tevékenységében kérdésben. És úgy látjuk, hogy a régióknak a szintjén, szintjén a 2020-as stratégiát már megvalósítjuk több szinten is, vertikális módon is ez működik az államok és a bizottságnak a részéről, de a horizontalitásra is szükség van a szociális partnerek összességével, a gazdasági partnereknek az aktív munkavállalásával, és mindenképpen arra van szükség, hogy a vállalkozások, a civil szervezetek, a reprezentatív szervezetek és a szakszervezetek is mindenképpen hálózatban fellépve aktív szerepet vállaljanak felelősség teljességgel. Ezt gondoljuk tehát, úgy gondoljuk továbbá, hogy az ESZA egy igazán jövőbe tekintő megoldást kínál, és a területeknek, a különböző régióknak a lakosait hozzá segítheti ahhoz, hogy a válságnak a hatásait enyhében éljék meg, mint hogy a válság még nem fejeződött be. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Koni Reuter úrnak is hagyja meg a szót 5 percben, a szociális partnernak a képviselőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak minket. Angolul folytattam. A szociális platforma civil társadalmat képviseli, és nem a szociális partnereket. Tehát az európai szociális alappal kapcsolatos partneri viszony ügyét egy kicsit más szempontból vizsgáljuk, mint a többi szervezet. Az első dolog, ami világossá kell tennünk, hogy mi az európai, az ESA célja. Megszorítások idejét éljük, válságok idejét. Nagyon gyakran a munkahely teremtés a, a gazdasági bővülés egyik formája. Ez igaz, ám a munkaerőpiacot számadatait vizsgálva úgy tűnik, ez a klasszikus gazdasági modell nem működik, nem teremtődnek új munkahelyek. Az IG Metal német szakszervezet rámodatot hogy 45 százaléka az új munkahelyeknek átmeneti ügynökségi munkahely, és csak 15 százaléka a rendes munkaszerződéssel kapcsolódó, összekapcsolódó ter, munkahely. Kérdés, hogy az eszának mi a szerepe ilyen időkben? Szerintem a nagy csata, amelyet meg kell vívnunk, nem az, hogy a szociális partnerek meg kell egyezzenek az ESZA eleméről, hanem inkább a konkrét célt kell meghatároznunk. Vajon az a célja, hogy a tagállamok, amelyek be kell vezessük a megszorításokat és a megszorítási politikát, mint az ESZA felé fordulnak, mert ott vannak még források, vagy visszatérünk valamihez, amire az Európai Parlamentben is szavaztunk, az aktív integrációs stratégiához. Ez egy teljesen más dolog, tudnék, ott kell, azt kell megvizsgálni, kik azok, akik legtávolabb esnek a munkaerőpiactól. A szociális platform igénye az, hogy világosát tegyük az Európa 2020-as stratégiai összekapcsolását az egyes flagship programokkal. Az egyik flagship program az Európai Szegénységreni Platform. Tehát az ESZA lenne az egyetlen eszköz a szegénység elleni harcban, vagy más célokat is kövessen? Ez a kérdés. Mi a kérdés az új, ö, mit értünk az új munkahelyek és az új készségek alatt? Ez csak magas technológiát jelent, csak magasan képzett munkahelyeket jelente, vagy beleértük az alacsony képzettségű embereket, például Franciaországban a 5-ös, 6-os szintű képzést kapott embereket. Hogyan tudjuk az ESZÁT forrásait arra orientálni, hogy ezeket az embereket is integrálni tudjuk a munkavilágába. Aztán a Loch Ness vitára térjünk vissza, azaz a, az eljárások egyszerűsítésére. A 80-as, 90-es években az ESZA területén dolgoztam Franciaországban, és kétségbejtő volt számomra az administratív teher. Ám most még kétségbejtőbb a helyzet, mert 20 év elteltével ugyanolyan ö, tapasztalataink vannak, ugyanolyan súlyos az, a, az igazgatási teher. Van probléma tehát az adminisztrációval, aztán a, a pénzügyi oldalról is. Mások is említették, hogy szükség van arra, hogy világosabbá tegyük, hogy a társadalmi mi a szerepe hiszen egyes európai tagállamokban nincs meg a forrás a társadalmi éppen a megszorítások miatt az ESZA lehívására. Aztán vannak olyan társadalmi, szociális NGO-k, amelyek szakképzést nyújtanak, mégsem tudják, ugyanakkor nem tudják társfinanszírozni a programjaikat. Tehát csak a világos célrendszer fényében lehet leküzdeni ezeket az akadályokat. A kérdés tehát, hogy, hogy mi a célja az eszának csak szakképzés, vagy csak munkahelyteremtés, vagy a szociális integráció is cél, a célrendszer része-e. Aztán világosá tennünk, hogy mi a kapcsolat a tagállami forrásokkal, illetve az ESZA forrásai között. Aztán más partnerek, a szociális partnereken túli más partnerek bevonása is kérdés, hiszen a társadalmi valóság a tagállamokban más és más sokan kívülállnak a munkavilágán, őket is meg kell jeleníteni. Ők képviselik ezek az emberek a szegénységet, tehát a társadalom tényleg igényeit is fel kell mérjük. A koordináció kérdéséről már beszéltem, és a végén, az 50 másodpercben, ami még fennáll, hadd mondjam el, hogy szükség van arra is, hogy visszatérjük a, az eredményorientáltság vitájához. Mit jelent az eredményorientáltság? A mennyiséget tudjuk. Tudjuk a mennyiségorientált munkahelyteremtés mit jelent hogy az emberek kikerülnek a statisztikából. Ha a minőségre gondolunk, nagyon sok embernek tudnilik többre van szüksége, mint szakképzésre, hanem egyfajta ö, társadalmi, szociális támogatásra, kísérésre is szükség van, itt pedig soft skillekre, társadalmi jártasságra, interkulturális jártasságra is szükség van, ezeket csak tartnunk kell, támogatnunk kell. Nem meglepő talán, hogy azzal zárom le, hogy abszolút ellene vagyunk annak, hogy az ESA eszközeit szankciós eszközként alkalmazzák, egyes tagállamokat büntetve, hiszen itt duplán büntetnénk azokat, akik leginkább a szükséget szenvednek, és leginkább távol állnak a munkavilágától. Tehát az ESA célrendszerét tegyük világosá, célozzuk meg ezt jobban, mint a múltban, tegyük világosá, mi a célja a szakképzési dimenziónak, és tegyük világosá azt is, hogy kit vonjunk be az ESA jövőről szóló vitába. Szerintem a szociális partnereket be kell vonni, ám szükség van a, a közigazgatás, a társadalmi szervezetek, szociális szervezetek részvételére is, hiszen mi jól tudjuk, milyen igények merülnek fel a társadalom körében. Köszönöm, és elnézést, hogy kicsit túl gyorsan és sokat beszéltem. Merci beaucoup, vous avez été parfait. Köszönöm szépen. Tökéletes volt, mert mindenki nagyon fegyelmezett volt és betartotta a felszólalási idejét, ezért van idő a vitára. És először is Jeszevaszka asszony, és utána Sőtter asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívták a szakértőket, köszönöm ennek a meghallgatásnak a előkészítését mert így aztán a szakértők elmondhatják a véleményüket az ESZA pénzeszközeinek a felhasználásáról. Nagyon érdekes bevezetőket hallottunk, de azért azt el kell mondanom, hogy vannak bizonyos elemek, amelyekről nem beszéltek. Ezek az elemek nagyon fontosak. Ugye mondták, hogy mennyire fontos a pénzösszegek hatékonyságának növelése, tehát a hatékonyabb felhasználás fontos, de semmilyen információt nem adtak nekünk arról, hogy az ESZA alap pénzösszegének a felhasználását azt mondjuk a munkaerőpiac igényeinek való megfeleléshez kellene kötni. Én el kell mondanom azt, hogy a múltban ö, én a múltban megtapasztalhattam azt, hogy a munkaerőpiac hogyan működik, hogyan lehet a dolgozók képességein javítani olyan értelemben, amelyre az adott ágazatoknak szüksége van. Az eszának ez az egyik gyenge pontja, hogy nem veszi figyelembe a munkaerőpiaci igényeket, és nekünk megoldásokat kell találni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet javítsuk. A héten ajánlásokat kértek tőlem, ezzel kapcsolatban. Én most a saját régiómról beszélek Lengyelországban. A az ESZA pénzek leghatékonyabb felhasználása az nálunk tapasztalható, és ezért kértek engem, hogy tapasztalatainkat osszuk meg a többiekkel. Egy platformot kellene esetleg létrehozni, egy olyan testületet, amely felkészíti a hallgatókat, akik ugye a tanulmányaik után a munkahelyeket keresnek a KKV-kon belül. Milyen szerkezetről van itt szó? olyan szerkezetről, amely a hallgatókat, a későbbi diplomásokat felkészíti arra, hogy milyen a kis és középvállalkozásokban dolgozni. Ha lenne egy ilyen mechanizmus, akkor olyan trénerek működhetnének, akik ismerik az adott régióban a munkaerőpiaci igényeket, és ennek megfelelően tudnák a diákokat tájékoztatni, akik aztán, amint befejezték a tanulmányaikat, már készen is állnának arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra, és akkor így javítanánk az ő munkaerőpiaci esélyeiket is. Megemlíthetném azt is, hogy az ERFA és az ESZA pályázatok esetében az eljárás nem annyira bonyolult, hiszen itt infrastruktúrális projektekről van szó. Az emberek mentalitását meg tudtuk változtatni. Fel kell, elő kell készíteni nagyon alaposan egy projektet, és aztán, hogyha alaposan előkészítették a munkát, akkor megkaphatják a finanszírozást. De csak úgy nem kaphatnak pénzt. Ha valaki alapos munkát végez és meg elkészíti a projektterveket, megkapja a támogatást, akkor utána megvalósulhat ez a projekt. De az ESZA esetében más a helyzet, ugye a projektet kidolgozzák, a pénzeket allokálják, és csak aztán kezdik el a kedvezményezetteket keresni, akik majd az adott projektben részt vesznek. Hát ez nem túlságosan hatékony, mert ezek a kedvezményezettek aztán ugye nem vettek részt az előkészületi munkálatokba, és aztán nem valami olyat kapnak, amire szükségük van. Hadd adjak egy példát. Hogyan választottak mondjuk kedvezményezeteket nálunk? Olyan cégek lettek a kedvezményezetek, akik tréningeket szerveznek, de ők ugye a közvetítők még mindig, és nem pedig azok a személyek, akiknek valóban a végső kedvezményezetteknek kellene lennie. Tehát ez itt a probléma, hogy hogyan lehet egy projekt esetén a pénzeket allokálni. A pénzek 25%-át adminisztratív célokra lehet költeni, és csak 10% szolgálja az eszközök beszerzését. Ezek az arányok sem tökéletesek a pénzösszegek felhasználásánál, szerintem változtatni kellene de engem érdekelnének a szakértők véleményei is. Mondja az elnök azt, mondja, hogy szeretném mindenkinek megadni a szót, aki még szólni kíván. Tehát valóban tegyenek fel kérdéseket, mindenkit biztatok, mert lesz még idő az eszmecserére, de a mai napot ki kellene használni a kérdésekre. Tehát kérdezzünk a vendégektől. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm. Köszönöm még egyszer azoknak, akik eljöttek, még akkor is, ha nagyon kevés idő maradt az előadásaikra, ugyanakkor a szóbeli válaszaik is, és beteresztéseik is nagyon fontosak. Nagyon súlyos munkát tudnék előttünk, ebben számítanunk kell rájuk. Néhány pontot szeretnék kiemelni a magam részéről. Először is pozitívnak találom, hogy a partneri rendszert, elvet teszik a középpontba Jelenleg ez nem feltétlenül minden tagállamban gyakorlat, holott minden tagállamot kötelezni kellene, hogy az ötös cikket alkalmazzák minden szinten. Vannak nagyon pozitív példák, ahol valóban végre is hajtották, méghozzá sikerrel ezeket a rendelkezéseket, a partnereket megfelelő pénzügyi és anyagi támogatással ellátva, hogy valóban megvalósuljon ez a partneri viszony. Ám vannak negatív példák is. Ezért kérem, hogy azon tagállambeli képviselőkkel ö, működjenek együtt, ahol, ahol, ahol ez nem működik, és ö, hogy nyomást gyakoroljanak a vonatkozó tagállamokra. Nagyon fontosnak tartjuk a partner, viszont látni szeretnénk, hol kell javítani ennek alkalmazását. Ez nem mindenkire egyformán alkalmazható, és az új időszakról felkészülésben is látnunk kell, hogy már most is van mozgástér, ezzel élni kell. Javítani kell tehát ezt a szöveget, azonban világos az alapcél. Az a kérdés, hogy az egységes definíció hogyan nézen ki, nos, szívesen látnám, szívesen tudnám, mi le, lenne erre a megoldás, hiszen elég nehéz feladat. Hiszen egy decentralizált hatás mechanizmust látunk, nem szabad tehát túl körű definíciót alkalmaznunk ha új témák és új célok merülnek fel, például az eszával kapcsolatban. És ez a nagy különbség a 2020-as stratégia meg a korábbi programok között, hogy egy új pont a, szociál, a társadalmi integráció, egy új elem, ez nem túl erős ugyan, hiszen a tagállamok ellene voltak, azt mondták, ez nem európai kompetencia, hanem tagállami, ám mégis emlékszem a tárgyalásokra annak idején, nem sikerült mindent elérnünk, a, például a Német Szövetségi Parlament miatt sem. Ám mit jelent itt a partnere viszony? Nem csak új partnerek merülnek fel, hanem új feladatok is. Ezzel kapcsolatban is szeretném látni az önök konkrét javaslatait, olyan javaslatokat, amelyek Európa szerte alkalmazhatók, és nem csak egy-egy tagállami rendszerben arra szorítkoznak. Aztán a feltételesség tekintetében a bizottság három ilyen feltételrendszert javasolt, csak az egyikről esett most szó, a makrogazdaságiról. A parlamentben többség támogat ennek elutasítását, ám van még két másik is, amelyeket jó kondícióknak tartok. Tehát, hogy a tagállamok bizonyos előfeltételeket vezessenek be a jogalkotás tekintetében, ez a társadalmi szociális területe rendkívül fontos volna. Támogatják-e az ilyen szociális előfeltételek bevezetését ahhoz, hogy az alap alkalmazható legyen, pályázható legyen? Mi az önök álláspontja ezzel kapcsolatban? Aztán sokat beszéltünk a globális alapról, ez működik is, egyes tagállamok alkalmazzák is, ám nagyon sok nem alkalmazza. Van már ugyan a második szabályozási sorban vagyunk, mégsem alkalmaz a sok tagállam ezt az eszközt. Hogyan tudjuk, tudunk eljutni oda, hogy a már létező szabályozás alapján éljenek ezekkel az eszközökkel? Hiszen látjuk, hogy kiváló projektek működnek egyes tagállamokban. Tehát a már most azok a tagállamok, amelyek már most alkalmazzák a következő szabályozási időszakban, biztosan megint alkalmazni fogják, ám nem hallottam arról, hogyan lehetne javítani a Global Grant működését. Mert szerintem nem eléggé globális, és nem eléggé rugalmas ahhoz, hogy mindenhol alkalmazható legyen. Nem tudom pontosan, hogy kéne megírni a szabályozást. Nem szabad ugyanakkor túl pontos, a túl szűkre szabni -e sem, hiszen nagyon sokan kiesnek a jogosultságból. Gönc a asszonynak adom meg a szót, utána pedig Edith Bauernek, Thank you very much, uh, and thank you for the... Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a bevezetőket is. Szerintem egyetérthetünk abban, hogy ez, ez a hasznos eszköz volt a válságban. Megelőzte a munkanélküliség további emelkedését. Abban is egyetérthetünk, hogy a célok kettőssége, tehát hogy támogassuk a foglalkoztatást, de támogassuk a társadalmi integrációt, azokat, akik a munkaerőpiacról kiszorultak, és így tovább. Tehát, hogy ezek a kettős célok továbbra is fenntartandók az elkövetkező pénzügyi tervben. Én csak néhány aspektust emelnék ki, és az önök véleményét kérném ezekkel kapcsolatban. Önök mennyire támogatják ezeket az elgondolásokat, vagy önök szerint ezek beépüljenek-e az ESZA prioritásaiba? Amikor például a mikrofinanszírozási eszközön dolgoztunk, akkor megállapodtunk a képzés és mentori elemein, elmondtuk, hogy ezek nagyon fontosak. Ugye fel kell készíteni azokat az embereket, akik még, akik még nem rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal, semmilyen vállalati tapasztalattal nem rendelkeznek, tehát fel kell őket készíteni, és őket kísérni kell ezen az úton, hogy vállalkozóvá lehessenek. Tehát az önök véleménye szerint mennyire szolgálja az ESZA ezt a célt, és a jövőben a jövőjét hogy látják? A másik kérdés, az élethosszig tartó tanulás. Beszélni kell az élethosszig tartó tanulás esetében a különböző képzésekről, de ha figyelembe vesszük azt is, hogy a korai gyerekkori fejlesztés is nagyon fontos. Ez ugye az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is egyenlő esélyekkel induljanak, és az iskolában később sikeresek legyenek tehát szerintem ezt is be kellene építeni, a kora gyerekkori fejlesztést, és ezt is támogathatná az ESSA. Tehát erről szintén várom az önök véleményét. Ugye a roma stratégia keretében még inkább fontossá válik ez ugye, hogy kora gyerekkorban az iskolai, az iskolában már túl késő a gyerekeket felzárkóztatni, tehát a kora gyerekkori fejlesztés a fontosabb, mert később nem lehetnek sikeresek a munkaerőpiacon ha nem kapnak támogatást. A harmadik kérdésem pedig az, hogy az önök véleménye szerint az ESZA mennyire szolgálhatja az Európai Roma Stratégiát, amin ugye a parlamentben dolgozunk, és amelyen majd a bizottság és aztán pedig a tanács is foglalkozni fog. Köszönöm szépen. Bauer asszonynak, aztán asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni ezt az információ halmazt, amit kaptunk. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznosak ezek az információk. Tekintettel arra, hogy egy újabb állásfoglaláson dolgozunk, ami arra vonatkozik, hogy bizonyos korlátok vannak, az abszorciós képességek bizonyos problémák merültek föl, ahogy itt a, az ismertetőkben is eh, elhangzott. A munka kapcsán arra mutatnak rá a kollégák, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a segítség, a támogatás éppen oda nem jut el, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk a kis településekhez, vagy a szegényebb régiókba egyszerűen a KKV-khoz nem jut el az információ sem. Arra szeretnék választ kapni a kollégáktól, hogy hol látják a lehetőségét annak, hogy az abszorpciós képesség javuljon. Timor. Címer Ja, Köszönöm a hozzászólásokat. Rövidre fogom a magam részéről, hisz jó részt egyetértek az előttem szólókkal. Úgy gondolom az eddigi előadások is nagyon világosá tették, hogy gyakorlatilag több most, még több a kérdés, a nyitváló kérdés, mint amit egyáltalán tisztázni tudtunk. És az is világosá vált, hogy egy kivételével majd mindenki a saját konkrét csoportosulásának a szempontjait sorolta fel, és ez felveti ezt a kérdést, hogy mennyire lehet kiterjeszteni a partneri viszony körét mert szerintem nem elégséges csak egyes lakossági csoportoknak, társadalmi csoportoknak azt mondani, hogy, hogy az ő konkrét nézetéket egy-egy szervezet képviseli, és a kohéziós, strukturális alapok működésében, végrehajtásában ezt érvényesítik, hanem szélesebb kell nyitni a társadalom más csoportjait is felölelve. Ezt Kanyiratava asszony a, a szükséges cél a célkitűzésekről is beszélt. Ám mit ért ez alatt? Az ESSA voltak éppen a jövőben mit kell teljesítsen? Az önnézete szerint mi szükséges ahhoz, hogy a social inclusion, a társadalmi integráció valóban megvalósuljon ezek révén? Kicsit azt, azt csenged ki a szavaiból, hogy az ESSA, mint hogyha elsősorban azt a célt kéne szolgálja, hogy, hogy a foglalkoztatásán kívül állókat felkészítse ahhoz, arra, hogy alkalmazkodjanak a munkaerőpiac igényeihez, és mint más, a más vetületeket nem kísérnék elég figyelemmel. Holott, és éppen tap, ezzel kapcsolatban várom a tapasztalataikat, hiszen szerintem már a most működő programokban is is elmondható, hogy ezek egyre távolabb kerülnek a, a társadalom integráció céljaitól, már most is és jövőben még inkább így lehet. A, az önök nézete mi erről? Önök abból indulnak ki, hogy a kétszerúzas stratégia szegénység elleni céljait lehet-e tartani, vagy már nem lehet? Már most sem tartani. Az EBSCO képviselői azt mondták, hogy már nem tarthatóak ezek a szegénységellenes célok, és ennek milyen kihatása az a programozás, a jövőbeli programozása az ESZÁ-nak milyen következményei lesznek ez, ez, ennek fényében. Köszönöm szépen. Lenne nekem is kérdésem, nem személyre szabott kérdés ez, de több szempontot szeretnék itt most aláhúzni. Először is szükség van-e a regionális önállóságra ahhoz, hogy a pénzeket felhasználják, vagy pedig inkább arra van szükség, hogy pántlikázzák a pénzeket a 2020-as stratégiának a pántlikazott pénzei felhasználására kerüljön sor. Ez az egyik kérdéskör. A másik pedig az erfával kapcsolatosan. Az erfához képest való önállóság hogyan történjen? Meg kellene ezt az önállóságot, ezt a teljes körű önállóságot őrizni, vagy pedig inkább arra lenne szükség, kérdezem, hogy regionális szinten legyen egy olyan összkeret, amelybe benne lenne mindkét keret. Harmadik téma. Önök utaltak arra, hogy a szociális partnereknek a bevonása mennyire lényeges. Ennek fényében hogyan látják a jelenlegi rendszert? Mit kellene ezen adott esetben javítani? Ismerem az európai jogszabályokat egyrészt, másrészt ismerem azt, hogy a nemzeti hatóságok milyen fajta bürokratikus eljárásokat alkalmaznak, és hát a kettőt adott esetben meg kell ö, különböztetni, és azt is kell tudni pontosan, hogy hol, milyen szinten adjuk be az adott kérelmet. Negyedik kérdéskör, eredmények értékelése az eszával kapcsolatosan mindannyian mondták, hogy nem szabad, hogy annyira bürokratikus terhez legyen az értékelési rendszer. Mi lenne a megfelelő értékelési módszer? módszertan szempontjából egyrészt, másrészt mit kellene mérni? Azt, hogy hányan ö, vannak állásban? Hány új állás hoztak létre? Hányan mosolyóak lettek a támogatásnak a révén? Vagy Euróban mit mérjünk? Tehát a kedvezményezetek körét hogyan tudjuk ilyen módon értékelni? Az utolsó kérdéskör pedig kicsit kapcsolódik Cimerasszony által felvetettekhez a 2020-as stratégia hát nem igazán rendelkezik túl sok forrással, és ez így lesz a jövőben is, ezzel együtt a stratégiát meg kellene valósítani. valósítani. Mit kellene megváltoztatni ugyanakkor? az ESZA pénzének pántlikázásában mit kellene módosítani? Mert eh, én úgy értettem, hogy hát kialakult egyfajta eh, vita a tekintetben, hogy elége a foglalkoztathatóságot biztosítani, vagy pedig a szegénység elleni harcot is eh, fel kell -e karolni és tulajdonképpen nem arra lenne szükség, hogy az ESA már a folyamat sokkal korábbi fázisában lépjen be a folyamatba, beleértve ebbe a társadalmi kirekesztés elleni harcot is. És végül, végezetül igazándiból, ez a téma nem minden perül fel, de mégis jelentős téma, és ez az erfát érinti inkább a felvetésem, mint az eszát, de mégis azt is, és e tekintetben ez a Vászkászonynak a szavaira is hadd utaljak, Szóval időnként az az érzésem, hogy az európai alapok igazándiból igazándiból olyan gazdasági ö, hálózatokat hoznak mozgásba, amelyek más uniós tagállamoknak a hasznára válnak, vagy és tudom, ez kicsit bonyolult így, és ez inkább az erfával kapcsolatos, de az erfa esetében például felépítenek egy hidat, vagy autosztrádát X országban, amely ország valóban jogosult az ilyenfajta támogatásra. De azok a vállalkozások, amelyek megvállalk, meg építik ezeket a, a, a infrastruktúrákat, azok más országokból valóak, olyanokból, ahol igazán nem szorulnak az ezt a támogatásaira. Ezt hogyan látják? és azt hiszem, hogy még Morán asszony is ki akarja ezt egészíteni kérdéseket, utána pedig megadjuk a lehetőséget a válaszra, persze nem lesz túl sok idejük arra. Figyelembe véve, hogy hol tartunk már az időben, nem igazán kérdéseket szeretnék nagy számban hozzátenni mindenhez, hanem csak azt, hogy milyen fajta szervezeti megoldást tudnak elképzelni az európai politika, az országos politikák és a helyi politikák között a foglalkoztatás területén. Hogyan tudnak ezek egymáshoz képest tagolódni, és az ESZA hogyan biztosíthatja a konzisztenciát a három szint között? Eh Akkor talán ugyanabban a sorrendben hallgassuk meg a választ, mint az előadásokat, tehát először is a Mázena az, hogy adná meg a szót. Nem túl sok időt adva, ha bár nem mondok számokat. I speak in Polish. Lengyelül fogok beszélni, könnyebb lesz. Nekem. I tu nie ma prostych, znaczy nie, nie ma na nie prostych odpowiedzi, które można by było przedstawić. Nos, nincs egyszerű válasz ezekre a kérdésekre, nem tudtam nagyon tömören összefoglalni a válaszokat. Ezzel együtt megpróbálom a legfontosabb kérdéseket megválaszolni a feltételrendszer Erről a kollégák beszéltek, főként a makroökonomai szintű feltételekről, a projektek a szintjéről. E tekintetben mit is tudok elmondani? Nos, azt, hogy a munkáltatók szervezetei szerint a feltételes rendszer, a feltételekhez kötött rendszer nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy hatékony legyen a pénzfelhasználás, arra van szükség, hogy a feltételek rögzítettek legyenek, ezek teljesüljenek. Például a munkanélkülieknek a támogatása, hatékony támogatás legyen, és hatásos támogatás legyen. Az eredményekben legyen mérhető. Ez teszi lehetővé, hogy átlássuk, hogy a célokat sikerült-e teljesíteni. Aztán említhetném azt a környezetet, amely projektbarát. Ez is nélkülözhetetlen ilyen megoldások már léteznek, például a finanszírozás esetében Lengyelországban azt látjuk, hogy az eredmények alapján lehet biztosítani csak a finanszírozás. Tehát például, ha megállapodunk abban, hogy hány főt kell, hogy elérjen az adott projekt, akkor ez egy nagyon jó kulcsmutató, és hogyha nem vesz részt annyi ember a képzésben vagy egyéb tevékenységben, mint ahogy az előirányoztatott, akkor a pénzek folyosítása is ennek csorbáját szenvedi. Tehát például a részvevőknek a létszáma lehet egy ilyen ö, kritérium. És hát persze ö, ezek csak minőségi mutatók, illetve mennyiségi mutatók, de arra is fontos lenne, hogy minőségi mutatókat is felállítsunk, nevezetesen mivé leszek azok az emberek, akik képzésben részesültek. A hatékonyság persze attól függ mindenek előtt, hogy hogyan határozzuk meg az eredményeket, az elérendő eredményeket. Ezeket a meghatározásokat már a kezet kezetén kell megfogalmazni. Persze erre sincs egyszerű megoldás, megoldásom. Beszéltünk mindezekről, és a kérdés formájában ezeket önök fel is vetették, azaz mi kell hogy legyen a hatása az eszának. Egy tekintetben persze sok megoldás létezhet, sok minden elképzelhető. A leghatékonyabb az, hogy olyan módszerekkel dolgozunk, amelyek lehetővé teszik, hogy az embereknek a helyzete javuljon, mégpedig hosszú távon. Ugyanakkor ellenzem azokat a nézeteket, amelyek szerint a szociális kiadások helyébe kellene, hogy lépjenek az ESZA beavatkozásai, tehát a tagállamok által nem finanszírozott tevékenységek kerüljenek át az ESZA-ban. Ha ezt tennénk, akkor egyszerűen lecserélnénk a nemzeti költségvetési forrásokat az ESZA forrásaira, és ez nem lenne megfelelő felhasználása az európai alapnak. Éppen ezért azt mondanám, hogy ez nem szolgálna az ESZA javára és az átláthatóságra sem ami pedig a fiatalokat, a fiatal vállalkozókat illeti, és azokat az eszközeket, amelyek a rendelkezésükre állhatnak a vállalkozások elindításához. Szóval ezzel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy számos országban nagyon érdekes tapasztalatok alakultak ki. Az ilyenfajta támogatás nagyon hatásos és azt mondanám, hogy az egyik legelterjedtebb eszköz is, felhasználás is, és úgy gondoljuk, hogy azok a személyek, akik vállalkozást akarnak beindítani, azok ilyen módon kellő támogatásban részesülnek. Nem tudok minden kérdésre válaszolni, de még egyre kitérnék az abszolút képességre. Azt hiszem, hogy ez nem az eszának igazán a specifikus problémája. Valószínűleg léteznek olyan embercsoportok, akik nem tudják pontosan felhasználni és ideálisan, optimálisan kihasználni az eszák forrásai. De általában véve én azt mondanám, hogy eléggé gyors a felhasználás de persze nem a gyorsaság a cél, hanem az, hogy, hogy ki kell, hogy a kedvezményzetek legyenek, és azok valóban részesülnek ezen támogatásokban, vagy sem. Most pedig ö, ö, ezúttal a hölgyeknek a galenteriájára appellálnak, mert appellálnék, mert hogy Reiter úr kíván hozzászólni, miközben neki hamarosan el kell mennie, akár franciául, akár angolul megteheti a hozzászólását, csak nagyon röviden kérném szépen. Hát jó. Nem akarok privilegizált lenni, de itt kérek azt a beszélgetést kell, hogy én magam vezessek mindjárt. Rövid leszek, a kérdésekre szeretnék válaszolni, legalábbis részben, ha nem is mindegyikre. Az a kérdés merült fel, hogy a munkaerőpiacnak az igényeit hogyan lehet felmérni. Mert valóban ez a kérdés, hogy milyen igények adódnak, milyen foglalkoztatási és képzettségi igényekre van szükség, illetve van-e egyéb szempont is, azért felteszem ezt a kérdést, középtávú szempontok, a foglalkoztatás politikák, amennyiben ö, rosszul alakulnak, az azzal magyarázható, hogy csak középtáv helye, a közép és hosszú táv helye csak a rövid távra ö, helyezik a hangsúlyt, csak arra adnak választ. Ez észlehető országos és regionális és helyi szinten is, márpedig a helyi és regionális szinten szükség van arra, hogy pontosan azon csak milyen fajta partnerségre van szükségünk. Azok a partnerségek működtek jól, amelyek bevonták a szociális partnereket egyrészt, másrészt pedig a közhatóságokat, a közhatalmat is bevonták, és a civil szervezeteket is. Ugyanis mi olyan emberekkel találkozunk, olyan emberekkel dolgozunk, akik már kikerültek a különböző hálózatokból. A szociális partnerséggel kapcsolatosan azt mondanám, nem kell feltalálnunk újra a a gyereket. Léteznek már megoldások, a szociális partnerek lefedik az egyik területet, a másik területet a közhatalomnak a különböző és önkormányzati eszközök, ott vannak a szakmai szervezetek, tehát le tudjuk fedni ezeket a köröket. És az igazi gond most nem az, hogy új partnerségeket alakítsunk ki, hanem az, hogy a tagállamok egy részében nem eléggé világos ez az partnerségi alapelv mert hogy kézzelkesztéseket észlelünk. Romániában is észleltem ezt, meg más országokban is, ahol csak a klasszikus partnerek vannak jelen, tehát csak az állam és a szociális partnerek a szoros értelemben, és a többi partnerek nem jelennek meg. Már pedig szűkösek a források az ESZA és egyéb tekintetében, ez így nem igazán elfogadható. Még egy dolog, az értékelés. A sikernek az értékelés. Ennek a kritériuma szerintem az, hogy hány ember tudunk visszahozni a munkaerő világába, hány ember tud stabil álláshoz jutni. Franciaországban különben dolgoztunk a 90-es években ilyen témákon, azt vizsgáltuk meg többek között, hogy hogyan tudjuk mobilizálni az embereket, újra aktívvá tenni, és van egy olyan munkatevékenység, amelyet nem lehet azonnal lemérni a betöltött állások tekintetében, hanem egy folyamat, ahogy visszahozzuk az embereket a munkavilág körébe. És hát van egy hatalmas kockázat beszéltünk a szegénység platformjáról, a 2020-as stratégiáról is, és hát számos eredményt könyvelhetünk már el ezeknek a tekintetében, többek között az Európai Parlament is sok mindent megszavazott, meg kialakított, de most csak a foglalkoztatás teremtésre ö, koncentrálunk, csak arra, nem arra a folyamatra, amely elvezethet a foglalkoztatás már márpedig ez egy külön beruházást igényelt, nélkülözhetetlen. Elnök, nagyon szépen köszönöm, és akkor kívánjuk, hogy nagyon sikeres legyen a kerekasztal eszmecseréje is. Akkor visszatérünk az eredeti sorrendhez, és megadnám a szót Claude Denát Tergál asszonynak. Köszönöm szépen, még mielőtt Rajter úr elmenne, talán hasznos lehet, hogyha meghallgatja az Európai Szakszervezetek Szövetségének az álláspontját. Nem arról van szó ugyanis, hogy a partnerek egymással harcolnának az ESA keretében de ez csak mosolyan mondottam, hanem komolyabbra fordítva most a szót, azt mondanám, hogy másfajta tevékenységet végzünk, más harcokat folytatunk. Vannak szegény civil szervezetek, vannak tehetősebbek is, és ezen kívül vannak olyan szakszervezetei szervezetek, amelyek a munkanélküliekkel foglalkoznak például és azt mondanám, hogy a, a, a egységben van az erő, még akkor is, ha Belgiumban ez most nem igazán működik, de egy biztos, hogy azzal, hogy az ember dolgozik, azzal tud olyan feltételekhez jutni, amelyek méltóak az emberi élethez. Tehát a minőségi munkához való hozzájutatás ezért nagyon fontos. Ne feledkezzük meg arról se, hogy egyre több szegény munkavállaló van, tehát ezért mondjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy minőségi állásokat, munkalmakat biztosítsunk, de csak ilyen időszakos munkaszerződéses tevékenységeket, mint egyes országokban. Meg kell találni tehát a megfelelő eszközöket ezen cél teljesítéséhez. Mi ad okot az aggodalomra számunkra a stratégia, a 2020-as stratégia fényében, elnök az, hogy az ő kérdésére is válaszolok. Na, hát az, hogy a struktúrális alapokat a 2020-as stratégia céljára kell felhasználni, nem akárhogyan, és a kérdés az, hogy az inkluzív növekedés, az integrációt biztosító növekedés hogyan valósul. E tekintetben ez úgy tűnik, hogy csak a foglalkoztatásra vonatkozó stratégia. Pár pedig úgy gondolja a maguk részéről, hogy ennél sokkal szélesebb dologról kell, hogy szó legyen többek között a 20 millióval való visszaszorítása 2020-ra a jelenlegi 120 milliós szegénységi körnek, tehát 20 millióval való csökkentése, ez is benne kell, hogy foglaltaség. És e tekintetben azt mondanám, hogy a finanszírozás végig kell gondolni, igazi tétje van a dolognak. A dolgokat persze össze kell kötni a 2020-as stratégiával, ez jó, rendben, így van, de mindezt úgy, hogy a szociális partnerek részt vesznek a, a különböző döntésekben, a stratégia meghatározásában, és így tovább, de nem szabad korlátozni, legalábbis az ESZA esetében, a tevékenységüket a foglalkoztatási iránymutatásra, az integrált iránymutatásra, mert ha csak ezt nézzük, akkor mit látunk? Az, hogy az integrált iránymutatásból semmi nem maradt semmi. A döntés az ECOFIN-ban történik, a miniszterek döntenek, a pénzügyminiszterek, és nem a foglalkoztatási ügyi miniszterek. Tehát mi azt mondjuk, persze a foglalkoztatással foglalkozni kell, de ezen kívül arra is szükség van, hogy rögzítsük a prioritásokat, egy igazi ö, foglalkoztatási európai politikára van szükség, egy integrációs megközelítésre a társadalmi és a szociális szinten, és azóta, amióta lemondtunk a korábbi ö, kezdeményezésről, ugye az Equalról, amely előirányozta az egyenlőséget, a partnerségi megközelítésben és transzociális módon, nos, amióta lemondtunk az ikpolról, azóta azt látjuk az ESZA kapcsán, az értékelésekkor, hogy visszalépés történt. Éppen ezért odáig mentünk, hogy javasoltuk, nagyon komolyan mondom ezt, azt javasoltuk, hogy a feltételességről szóló vita, az ex ante kondicionalitásról szóló szabályoknak az alkalmazásában, akár az irányelveknek a szintjén, végül is miért ne, de az, a feltételség között szerepeljen az is, hogy hogyan biztosítjuk az esélyegyenlőséget, az egyenlőséget az emberek között. Tehát most erről még gondolkodunk, még nem jutottunk minden végkövetkeztetésre, mert hogy az információk nagyon ö, lassan csepegtetve árulnak hozzánk. Továbbá lényeges aláhúzni azt is, hogy az ESZA-hoz képest persze önálló az ESZA, de vajon szükség van-e egy nagyobb koordinációra, az ERFA-val való koordinációra és az egyéb EU-s szakpolitikával és költségvetési kiadásokra, tételekre is gondolhatunk, ami az ERFA-t illeti. Azt kérjük, sőt, követeljük együttesen az európai munkáltatói szervezetekkel együtt, hogy a partnerség alapelve az kerüljön be az ERFA alapszámájába. Nem létezik egy európai bizottság, vagy három oldalú bizottság az ERFA-nak. Ez hiányzik. És végül még sok mindent mondhatnék, de a partnerséggel kapcsolatosan, amit a kérdés felmerült, távol vagyunk attól, ami kívánatos lenne. Igen, szóval visszalépésekkel könyvelhetünk el, különösen a skandináv országokhoz képest, mégpedig azért, mert hogy ö, nem közös érdekről van szó egyes régiókban, hanem egyszerűen csak lehozták a pénzeket, ebből az következik, hogy egy sorpartner kivonul a dologból ezzel ellen szembe kell menni, bocsánatot kérek, de meg kell, hogy vonjam a szót, mondja az elnök, mert mindössze három perc maradt a többi hozzászóló, úgyhogy elnézést, hogy félbe szakítom, de a többieknek is joga a hozzászólás. Megadnám a szót a Volo Zinskis asszonynak, de nagyon röviden. Távirati stílusban valóban a szociális elszállnak a felhasználása az összes dimenziójában kell felhasználása. Be kell vonni a szociálisom integráció kérdését, a kompetenciák képzését, munkahelyteremtést, a kis és középvállalatok a körét, a életen átvaló tanulást, szakképzést és a képzési rendszerek egészét az élet kezdetétől annak végéig. Ami pedig az ERFA-t, autonómiát illeti, itt koordinációra van szükség, szinergiára, alapvető ez a regionális ö, gazdaságok célzottsága is nagyon fontos, megvannak azok a prioritások, amelyek révén persze rugalmasságot is ö, meg kell engednünk a régiók számára, hogy saját igényeik szerint alakítsák el végrehajtást. A 2020-as stratégia pontosan megfelel ennek, és akkor megadnám a szót a CRPM képviselőjének nagyon rövid leszek, és persze nagyon frusztráló az ilyenfajta hozzászólás, mert hát rengeteg mindent megismerünk a helyi szinten, a területi szinten, és hát nagyon izgalmas volt és lenne megosztani még részletesebben ezen tapasztalatokat. Nagyon röviden. Ami a munkáról igényel kapcsolatos kérdéseket illeti, illetve azt, hogy hogyan lehet a foglalkoztatásához hozzá juttatni az embereket, illetve a képzéshez. Ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy e, az ilyenfajta célt csak úgy lehet teljesíteni, hogy együttműködünk a vállalkozásokkal, a munkáltatókkal, a szociális partnerek mind mozgosítottak legyenek, erre van szükség. Mi egy három szögként képzeljük el a dolgokat. Ott van a régió, ahol bejönnek az emberek, ahol bekerülnek az emberek, a legtávolabb, kiesőbb emberek is betűnnek, ott van a területek, és ott van a harmadik szöge, a három szögnek nevezetten a partnerek és az állami, az önkormányzati partnerek. Elébe kell mennünk a dolgokat, ezt emelném még ki. Azonosítanunk kell már most a holnapnak az igényeit, a jövőbeni alkalmazások, foglalkoztatás a zöld gazdaság által lesz meghatározva. Tehát e tekintetben is meg kellene változtatnunk azt az irányt, amelybe halad az a hatalmas hajó, amely a foglalkoztatásnak a területén szimbólumként alkalmazható. Ott van az Akitánia régió, ahonnan származom, a korábbi években óriási károk keletkeztek az erdőkben, a viharoknak a következtében, és felmerül például ebben a régióban az, hogy mit lehet tenni. Márpedig a válasz erre az, hogy új faipari építkezési módszereket lehet alkalmazni, és ennek a keretében lehet ezt a háromszöget alkalmazni. Röviden, dióéban. A második esélynek a kérdését is taglalnám. Soha nem lehet túl késő. Sőt, én inkább azt mondanám, hogy új esélyt kell adnunk, ami azt is jelenti, hogy a lehető leginkább a folyamatot már a legelején kell, hogy felkaroljuk. Tehát már az iskolában való kimaradással kell, hogy foglalkozunk. Ki kell tartani az iskolai munkában. Ha erre neveljük a gyerekeket, akkor ez meghatározó lesz. Ilyen értelemben kell mobilizálni mindenkit ott, ahol a leginkább az ilyenfajta igények léteznek. És hát ilyen dolgok, ilyen megoldások már léteznek. Én egy önkormányzati képviselő vagyok, ahol 40%-os a munkanélküliség a fiataloknak a körében. Éppen ezért az iskolában való kimaradás meghatározó fontosságú kérdés. E tekintetben kell, hogy a láncolatot már a kezdetében megfogalmazzuk és kezeljük. Ha a kezdetekben járunk el, akkor már óriási hatással tudunk lenni a jövőre. Ami pedig a pártikázását illeti az esze alapoknak, azt mondanám, hogy nagyon lényeges az, hogy az innovációt támogassuk, a bátorságot, a merészséget a területeken, a régiókban. Azt hiszem, hogy ez leheti lehetővé az, hogy az innováció megkapja a kellő terét a kísérleti jellegű tevékenységek is, mert ezeknek a révén tudjuk kipróbálni, hogy milyen lehetőségek vannak, olyan lehetőségek, amelyek eddig kiaknázatlanok hatalmas köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Valóban észlelem, hogy mennyire elkötelezettek, és tudom, hogy hatalmas, de hatalmas munkát végeznek, viszont az itteni dolgozóknak a jogait is tiszteletben kell tartanom, akár a tolmácsültékben dolgoznak, akár a teremben máshogy elnök azt, hogy csak egy végkövetkezés is hagy mondjak, mint hogy én vagyok az állandó előadója a témának, egy percben mondja az elnök. Köszönöm szépen. Meghallgattam a partnereket. És azt hagyjelezem, hogy nekünk az a gond, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolkodási időkereteket, mert hogy ugye elébe kell menni a foglalkoztatási igényeknek, ugyanakkor ö, a közvetlen hatásokat is kell, hogy ismerjük a politikáinknak a révén. On a écouté très rapidement quand même aujourd'hui que je leur redonnerai re-rendez-vous euh, pour qu'ils euh, puissent venir intervenir